Kedves barátaim, kedves hölgyeim és uraim, Kedves kollégák, megnyitom a délutáni ülést. Nos, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sok szeretettel köszöntöm a spanyol delegációt, tíz vendégünk van eh, itt, sok szeretettel köszöntjük Önöket Brüsszelben. Először is tájékoztatni szeretnék mindenkit a koordinátori ülés eredményeiről. A koordinátorok jóvá hagyták a napirend tervezetet, 30 a 32-es petíciót egy következő ülésre halasztottuk el ami a véleményeket és a jelentéseket illeti a 2015-ös eh, petíciós éves jelentést a Valina asszony fogja elkészíteni a GUA részéről. Gratulálunk! Ami az a jelentés, jelen, ajánlásokat illeti, az elnök által benyújtott ajánlásokat mindegyiket elfogadtuk, egyet kivéve a 13 per 72-est, amelyel kapcsolatban Oken asszony a, azt kéri, hogy a 1176-os petícióval kapcsolatban beszélő asszony javaslatát elfogadták. Ami a 2015-ös petíciókat illeti, egy 2015-ös petíciót illet, ezzel kapcsolatban egy kompromisszumot fogadtunk el, ami a B elemeket illeti, a következő elemeket levettük, pontokat levettük a B listáról. 11, 99, 2011, 05, 87, 2014, 19, 98, 2014, 0108 2015. A következő petíciókat pedig lezárjuk, az Auken asszony által javasoltak alap után. 05 39 per 2013 23 70 per 2014 01 71 2015 03 12 2015. Ami a fogyatékkal, fogyatékosságokkal kapcsolatos workshopokat illet, workshopot illeti, a koordinátorok november 9-én, 10-én tartják meg ezt a workshopot a Policy Department segítségével, ami a közmeghallgatásokat illeti, a koordinátorok elfogadták az átláthatósággal kapcsolatos meghallgatás programját, ez július 31-én lesz. Emilio Di Capitani pedig előadó lesz ezen a meghallgatáson, ami az Európai Unió polgárok szabad mozgásával kapcsolatos akadályokat illeti a belső piacon. A koordinátorok hallgatókat arra kérték, hogy nyújtsanak be javaslatokat témákkal és előadókkal kapcsolatban június 29-ig. Az AFKO munkacsoport e, házszabálya kapcsolatos üléséről szóló beszámoló az elnök által. Az elnök asszony a május harmadikai ülésről beszámolt, és a Villand úrral tartott üléséről, amely június 1-én volt, a koordinátorok részleteiben megvitatták azokat a témákat, amelyekben meg tudtak állapodni, a rövid állásfoglalások, a tényfeltáró missziók, illetve az ombudsman megválasztásának a szabálya. A vita után egy többségi álláspontot fogadtunk el minden ügyben, ezt az AFKO-nak tovább fogjuk adni a non-paperek eh, a jogi szolgálattól, a koordinátorok a jogi szolgálat által készített eh, non-papert tudomásul vették, amely a petíciók befogadhatóságáról, illetve a képviselőknek a petíció benyújtási jogairól szólt. A következő téma a Szlovákiában irányuló tényfeltáró misszió. A programról beszéltünk, a delegáció összetételét megbeszéltük, hat képviselő és három ex officio képviselő. Ami a PETI hálózatot illeti, a koordinátorok tudomásul vették a kérdőív eredményeit, és azt a kérdést kapták, hogy az iránymutatásokat június 9-ig módosítsák, hogyha ez szükséges. A, a gyermekek jólétével kapcsolatos munkacsoportról szóló beszámoló pontot el kellett halasztanunk. Azt hiszem, hogy ennyit kell elmondanom a koordinátorok üléséről. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos és nagyon jó vita volt ez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Akkor most folytassuk a munkát. Ha megengedik, először akkor magyarul szeretnék beszélni. Ezelőtt pedig még megkérem a 73 3-5 per 2008-as petíció benyújtait, Remo Castagnérit és Alberto Paolo Veggiot, akiknek a petícióját 154-en írták alá, a Lyon-Torino Lyon-Torino mm, vasúti alagúta kapcsolatban, illetve a 76 a 726-2011-es petíció, eh, szintén egy olasz eh, petíció benyújtó, szintén Lyon, illetve eh, a 1036 per 2015 Marco Bava, olasz petíció benyújtó, aki a szintén a Torino Lioni vasúti szakaszra vonatkozó petíciót nyújtott be. Most megkérem a petíció benyújtókat, hogy 5-6 percben vezessék be a témát. Mi chiamo Marco Bava, e qui... Marco Bávának hívnak, és a mai napom egy szervezetet képviselők, a Nuovo, Nuovo Modello di Sviluppo.it nevet viseli ez a szervezet. Ami a Torino-Lioni vonalat illeti, magas sebességű valsút vonalat, 8 milliárd eurós projektről van szó, annyiba kerül körülbelül ennek a magas sebességű projektnek a kialakítása. Jelenleg egyre kurtítják ezt a projektet, tehát jelenleg arról van szó, hogy egy alap alagutat hoznak majd létre. Ez az olasz területen 18 kilométert érint. A vonal többi része esetében a jelenlegi vonalat fogják majd modernizálni. 2014-ben 3 millió 300 ezer tonna árut szállítottak ezen a vonalon, illetve a régi vonalon, ez, pontosan ezért akarják létrehozni az új magas sebességű vonalat. Elvileg 7 év múlva készül el, akkorra 19 milliárd tonna árut tudnának majd tehát szállítani. Szerintem ez egy szifibe illő számadat. Ez egy több mint 400%-os emelkedés 2014-hez képest, ez tehát fittyet hány a realitásnak. Nos, mindennek természetesen energetikai költsége van, ez beláthatatlan. Hihetetlen, hihetetlen közlekedési és szállítási koncentrációt jelentene ez, ezt még nem mérték fel. Nos, rengeteg anyagot rengeteg anyagot kell természetesen felhasználni az olasz oldalon is a projekt elkészítéséhez, és besz tartalmú anyagokat is tartalmazna az alagú, ez az új vonal. Ezt az információt nem régiben, nem régiben kaptuk meg. Egyébként egy ravennai vállalat hajtja végre az olasz szakasz kiépítését, Nem tudom, hogy képesek lennének arra, hogy ezt megoldják, hiszen ez egy hihetetlenül nagy építkezés. Alapvetően ez a ez a vállalkozás egész mással is foglalkozik, akár szél erőműveket is létrehoznak. Szerintem az igazi, a projekt igazi lényege az, hogy a migráns fluxust, a migránsokat is kontrollálni tudják. Nos, én úgy gondolom, hogy év végéig folytatódik, folytatódik az a fajta trend, ami már elkezdődött, hogy egyre több forrást csoportosítanak. A háború vége óta nagyon sok olasz vándorolt ki az USA-ba, de aztán sokan vissza is tértek. Kérdés, hogy mi lesz majd a menekültekkel, nem tudom, hogy milyen sok mindent lehetne végrehajtani azzal a rengeteg pénzzel, amit erre, amit erre az új vonalra és az alagútra fordítanak, például a menekülteken nagyon sokat lehetne segíteni. Végezetül beszélnék még arról is, hogy hogyan lehet, végezül még azon is el kéne gondolkozni, hogy hogy lehet az Európába bejövendő, bejövő migránsok egyéb kérdéseit ellenőrizni. Üdvözlöm a bizottság részéről Günther Ettl urat, megadom a szót a bizottságnak. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Günther Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Gunther Leitlernek hívnak. A mobilitás és közlekedés főigazgatóságon dolgozom az Európai Bizottságban. Szeretnék reagálni az első petícióra, amely napirendre került. Ez egy új vasúti összeköttetésről szól Lyon és Torino között. Hogyha jól értettem, a petíciót benyújtó három pontot említ, a teherszállítás volumene, amely a, meg, a meglévő meglévő szakaszon, ez nem indokol egy új szakaszt, aztán az azbest mennyiség, illetve azt mondja, hogy a pénzt jobban is fel lehetne használni. Először is hadd mondjam el, hogy minden nagy infrastruktúra projekt, amely az Európai Unióban megvalósul, ez, ezek tagállami projektek. Az Európai Unió nem, önmaga nem indít infrastruktúrális beruházásokat, tehát a tagállamok közösen, Franciaország és Olaszország most konkrétan közösen valósítják meg ezt a beruházást. A projekt társfinanszírozást kapott az Európai Uniótól, 2007 és 2013-as időszakban, és emellett több mint valószínű a 2014-2020-as időszakban is finanszírozást. Az Európai Unió, és ebben az esetben az Európai Bizottság nincs közvetlen hatással arra, hogy ez a projekt megvalósul, vagy nem. Mindezt figyelembe véve természetesen vannak szigorú feltételek, amelyeket be kell tartani a társfinanszírozás megkapásához. Nem utolsó sorban arról van szó, hogy a projekt pozitív költséghaszon eredménye záruljon, minden nemzeti administratív eljáráson engedélyezésén végigmenjen. Nyilván tudják, hogy nagy környezetvédelmi hatástanulmányokat kell készíteni, értékeléseket kell készíteni, amelyeknek az eredménye pozitív kell, hogy legyen, ahhoz, hogy finanszírozást kapjon a projekt. A projekt az olasz-francia csúcs találkozó témája volt, Renzi és Oland elnök találkoztak, és újra megegyeztek abban, hogy folytatják a folyamatot nem csak Franciaország és Olaszország számára, hanem az Európai Unió számára is egy nagyon fontos téma ez. Nem szeretnék belemenni a technikai részletekbe és érvelésekbe, amelyek a különböző meghallgatásokon elhangzottak. Minden esetre egy hagyományos történelmi vonalon vonalon megvalósuló teherszállítási volumen nincs nem mond ki semmit arról, hogy a jövőben egy új szakaszon mennyi forgalom lesz. Az 1860-as évekből származik ez a, ez a történelmi eredeti összekötetés, ez volt az első, ez az első alagút, amit az Alpokban fúrtak és építettek. 150 évvel ezelőtt volt ez, tehát ez egy hatalmas eredmény volt. Nos, ami az új alagutat illeti, ez egy úgynevezett flat-based alagút, azok, akik ismerik a tehervonatokat, azok tudják, hogy a modern hogy a modern vonatok, tehervonatok nem tudnak már ezek, ezen a régi szakaszon menni, mert a technikai megoldások most már mások, és ezért kerülik el a Lyon-Torinoi szakaszt az új tehervonatok nem azért építünk új infrastruktúrális projekteket, mert mondjuk valaki reggel fölébred, kinéz az ablakon, és azt mondja, hú, de nagy a forgalom, valamit csinálni kell de hogyha most az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kinéz az ablakon, hát nincs itt nagy forgalom, nincs szükség új alagútra. Ez nem így van, nagy a forgalom, de az olasz, illetve a francia partmenti utakra tér ki a forgalom, illetve Svájcra, e, és ott nagyon terheli a környezetet, és ezért az a politika, hogy visszatereljük a Lyon-Torinói szakaszra a e, forgalmat. Nagy-nagy kérdés a e, költségvetéssel kapcsolatban, illetve a költségekkel kapcsolatban, hogy jobb célokra is el lehet költeni a pénzt, hát ez minden politikusba felmerül. Ennyibe hagynám, köszönöm. Köszönöm szépen. Megnyitnám a vitát, kérem a tisztelt kollégákat, ki óhajt hozzászólni ehhez. Mrs. Evi? Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Egy olyan projektről van szó, amely több mint 20 éve folyamatban van, próbáljuk megvalósítani. Olaszország és Franciaország továbbra és úgy mutatják ezt be az olasz és a francia polgároknak, mint egy olyan projektet, amelyre nagy szükség van ahhoz, hogy hozzáadott értéket teremtsünk. Én egyáltalán nem értek ezzel egyet, és sok több, több ezer más embernek a véleményét is képviselem, akik akár az olasz, akár a francia oldalon ebben a régióban élnek, és őket is meg kell hallgatni, meg kell hallgatni az ő érveiket is. Ezek az emberek sajnos még nem kaptak e- elegendő lehetőséget e- erre. Ez a mai nap egy nagyon fontos nap emiatt, mert ez erről a petícióról beszélünk itt az Európai Parlamentben, és abból indulok ki, hogy ezen infrastruktúrális beruházás e- elleni harc ugye már több éve elkezdődött, és ez abból indulok, hogy ez más szakbizottságokat is fog foglalkoztatni, úgyhogy kollégám Marko Valli is fog erről beszélni, a pénzügyi és a gazdasági aspektusokról is. Én egy kicsit általánosabb megfontolást szeretnék felvetni az átláthatóság és a részvétel ezen infrastruktúrális beruházási projektben. Először is egy kérdést szeretnék feltenni. Az Európai Bizottság hogyan tudja garantálni azt, hogy az, az irányelveket mind betartják, akár a közúti közlekedés, e, illetve a bolgárok e, tájékoztatása e, irányelveit. Ezek olyan irányelvek, amelyek természetesen összefüggnek több témával is, a választók részvételével, a határon átnyúló projektek esetében az információval. Én szeretném, hogyha szeretném elmondani, hogy jelenleg még csak tanulmányozzák ezt a projektet. Csak az alap alagút esetében beszélhetünk arról, hogy már valamennyi, tehát valamennyire kezd megvalósulni, de attól még nagyon messze vagyunk, hogy az egész projektet megvalósítsák és elkezdenék építeni. Szerintem az a feladatunk, hogy meghallgassuk az érintetteket, meghallgassuk, hogy miért mondják, azt, miért mondják erre a projektre, hogy nem. Az elmúlt években félretették ezeket az ellenérveket. A Válszúzai Megfigyelő Központ, amely már 2007 óra tevékeny, és amelyet azért hoztak létre, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket, nos, ennek a véleményére egyáltalán nem voltak kíváncsiak. Brutális módon elcsendesítették ezt, az, ezt a szervezetet, és a ennek a megfigyelő központnak a tagjai gyakorlatilag ki ö, számára, ezek az emberek számára nem tették lehetővé, hogy elmondják a véleményüket. Százezer ember él ebben a völgyben, illetve ebben a, ezen a területen, és ezek az emberek képtelenek voltak arra az elmúlt években, hogy elmondják a véleményüket mások rájuk kényszerítik ezt a hatalmas infrastruktúrális építkezést, tehát a két érintett kormány ezt rájuk kényszeríti, és eh, gyakorlatilag a katonák is bevonultak erre a területre, a katonák védik az építkezés, illetve eh, a, nem az építkezés, hanem az érintett területeket. Több mint 2000 katona van jelen, akik úgymond monitorozzák és ellenőrzik a területet. nemzeti stratégiai érdekű területnek nyilvánították ezt 2013-ban ezt a területet, és ez még csak a kezdet. Nagyon sok más dologról kell beszélnünk. Nagyon távol állunk attól, hogy őszintén bárki is meghallgatná az érintettek véleményét, az lakosok véleményét. Egyébként vizsgálati nyomozás folyik, bírói nyomozás folyik az ellen a személy ellen, aki igazgatta ezt a projektet az olasz részen, pontosan azért, mert nem hallgatta meg a lakosság véleményét. Remélem, hogy mi hamarabb megtudunk valami pozitívat erről, de mindenképpen nyitva kell tartani a petíciót. Még egy dolog. Hallottunk fontos adatokat sokszor egy egész fantazmogóriát hallhatunk arról, hogy miért van hihetetlenül nagy szükség arra, hogy ezt a magas sebességű vasúti összekötetést létrehozzák. Szerintem nagyon messze állunk ettől. Torino és, Le- és Lyon között nem égető szükségű, hogy ez létrejöjjön, ez az összeköttetés. Sokan mondják azt is, hogy az utasok számára ez jó. Most jelenleg naponta 2000 ember ember utazik a két város között. Ez egy nagyon alacsony szám ahhoz képest, hogy egy ilyen, hogy két ilyen típusú ö, város között általában 40 ezer ember utazik nap mint nap, hogyha ö, ez indokolja általában, egy ilyen típusú forgalom indokolja azt, hogy magas sebességű vasúti vonalat építsenek, tehát a napi 2000 fős forgalom az rendkívül alacsony. Szerintem jelenlegi vonal tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az utas forgalmat lebonyolítsa. Az elmúlt 16 évben azt láttuk, hogy rasztrikusan csökkent a forgalom a vasúton. Ennyit szerettem volna mondani, de még, van még egy gondolatom. Ilyen nagy projektek esetében rendkívül fontos az, hogy függetlenül tudjuk meghallgatni az érveket, tehát milyen haszna lehet egy ilyen projektnek. Általában life cycle assessmentnek szoktuk az ilyesmit hívni, tehát egy-egy ilyen infrastruktúrális beruházás esetében az életciklus elemzést meg kell tenni. Ez most nem történt meg, de nagyon nagy szükség lenne rá. Lenne egy javaslatom, egyrészt tartsuk nyitva ezt a petíciót, másrészt pedig írjunk egy levelet az olasz és a francia hatóságoknak, Ebben mondjuk el, hogy milyen kritikus dolgokat találtunk um, ebben a, ebben a petícióban, és szerintem el is látogathatnánk a területre, olasz oldalra is, francia oldalra is, találkozunk azokkal az emberekkel, akik már 25 éve küzdenek azért, hogy ne valósuljon meg ez a vonal. Szerintem nem véletlen, hogy 25 éve kiállnak emellett. Köszönöm szépen, Valli úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a parlamentben nem először beszélünk erről a projektről, talán azért is, mert ez talán a legdrágább infrastruktúrális projekt, amit az európai költségvetésből ugyancsak részben, de onnan finanszírozunk. Én teljes mértékben támogatom az olasz petíciót, kritizáljuk a projektet, Szerintem ez nem egy demokratikus és nem egy átlátható projekt, haszontalan és rendkívül drága is. Miért nem demokratikus? Ahogy Elenóna Évi kolléga, kollégám mondta, az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok egyértelműen a projekt ellen vannak, és senki nem hallgatja meg őket. Tehát nem hallgatták meg az érintett feleket, nem hallgatták meg azokat, akik ott élnek, akiknek az életét befolyásolja majd ez a projekt. Nem átlátható a projekt, mert hiányzanak a független értékelések, és nem egyértelmű az sem, hogy a költségek pontosan milyen szintet érnek el. Tudjuk, hogy milliárdokba kerül, de független becslések erről nincsenek, és azt hiszem, hogy elég komoly összeférhetetlenségről is beszélhetünk a, az érintett vállalatok között. Aztán a francia bíróságok is kimondták, hogy független értékelésekre van szükség a projekttel kapcsolatban. Egy olyan projektet fogunk finanszírozni, aminek a hátteréről semmit sem tudunk. Az is elképzelhető, hogy egy teljesen haszontalan projekt jön létre, amely sem árut nem szállít majd, sem személyeket, sem utasokat. Mire költöttük akkor a pénzt? a helyi lakosok életét pedig tönkreteszi. Azért sem átlátható, mert semmiféle anyagot nem hoztak nyilvánosságra ezzel kapcsolatban. A frakcióm koordinátora már kérte ezt többször, hogy a különböző közbeszerzések hozzák nyilvános, ezeknek az eredményét, az elbírálását hozzák nyilvánosságra, ez nem született, ezt nem kaptuk meg. Részben az európai költségvetésből finanszírozzák ezt a projektet, de nem tudjuk pontosan a részleteket, és nem tudjuk, hogy mi az, amit ebből ellenez Franciaország és Olaszország. A 28 országból, 28 tagállamból érkeznek, tehát a 28 országnak a tulajdona ez a, ez a költségvetésbeli pénz, de mégsem tudunk erről semmit. Kérdés, hogy miért nem tettünk annak eleget, vagy tettek annak eleget, amit 2014-ben megszavaztunk, tehát hogy teljes átláthatóságra van szükség. Egyébként a DG Move-val szoros kapcsolatban vagyunk, megpróbáljuk ezt az információt kinyerni, tő, kinyerni tőlük, de hát nem sikerült. Haszontalan ez a projekt, mert nem elég nagy az utasforgalom, és mi csak azt az egyetlen értelmét látjuk ennek a ennek a projektnek, hogy addig is van valahol egy nagy építkezés, tehát munkát adunk a vállalatoknak, de szerintem a szervezet bűnözés mindenképpen beszivárogna. Úgyhogy valójában veszélyes egy ilyen nagy projektet elindítani, hogyha ilyen feltételezéseink vannak. Olaszország és Franciaország között akarják létrehozni ezt a ezt a vonalat, tehát ez egy eh, határon túli kapcsolat, határon átnyúló kapcsolat. Nem értem, hogy ilyen kontextusban pontosan milyen jogszabályokat kell érvényesíteni, gondolok a szervezett bűnözés elleni harcra. Tehát ellenezzük ezt a projektet, azt kérjük, hogy a petíció maradjon nyitva, és az Európai Parlamentnek élen kell járnia, hogy minden átlátható módon történhessen. Ezt kell elérnünk, nem csak ezen projekt esetében, az összes nagy projekt esetében nem engedhetjük meg magunknak a haszontalan, értelmetlen projekteket, nem engedhetjük meg az olyan alagutakat, ahol sem árut, sem embereket, utasokat nem szállítanak, nem engedhetünk meg olyan autósztrádákat, ahol nem járnak autók. Piemontét és Valszúzát nem lehetetleníthetjük el így. Köszönöm. Járó diszút két parancsoljon. Ja, vielen Dank, dass... Köszönöm szépen. Az általános probléma a következő. Elmondhatjuk azt, hogy nincs nagyobb építkezési projekt bírálat nélkül, ezért érthető, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy igen, az észak-dél-kelet-nyugat irányban meg kell építeni a szükséges infrastruktúrát, de lényegében az tagállamoknak is hozzá kell járulniuk ahhoz, amire szükségük van és amit szeretnének. Hiszen abból indulunk ki, hogy a tagállamok ott helyben párbeszédet folytatnak a polgárokkal. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez az elgondolás alapjában véve nem rossz. De néha, igen, nehéz helyzet alakul ki, és nyilván minden építkezésnek vannak gyenge pontjai, vannak nem kívánt mellékhatásai, az infrastruktúra esetén is így van ez. Szeretnék reagálni az előttem szólók érveire, de ugyanakkor szeretném felvetni a kérdést, hogy mi a magunk részéről hogyan tudjuk megoldani ezt a kérdést. Hogyha az a kérdés, hogy van-e értelme egy-egy ilyen projektnek, akkor szerintem mi itt nem tudjuk szükségszerűen megítélni ezt a kérdést. Nem tudjuk megítélni, hogy a, az adott tagállam gazdasága szempontjából szükség van erre. Hogyha erre vonatkozólag információkra lenne szükség, persze bekérhetjük azokat az érintett tagállamoktól, de érdemes lenne utána nézni annak, hogy honnan érkeznek ezek az információk. Ha kiírásnál volt gond, akkor ezek olyan kérdések, amelyek igenis érdekelhetik az Európai Bizottságot, hiszen ilyen nagyságrendű kiírások esetében nyilvánvalóan az Európai Bizottság érdekelt abban, hogy hogyan zajlott a kiírás, és hogyha korrupció gyanú lép fel, akkor pláne. A kérdés tehát, hogyan oldjuk meg a problémát, én úgy gondolom, hogy a probléma kör egy részét vissza kell utalni a helyi hatóságokhoz. Nem tudom, hogy Olaszországban vagy Franciaországban van egy, van-e petíciós szakbizottság, amely foglalkozhat ezzel, vagy van-e olyan megbízott vagy ombudsman, aki foglalkozhat ezzel. Szerintem döntsük el, hogy mely kérdésekben vagyunk mi illetékesek, melyekben nem vagyunk illetékesek, és mi az, amit esetleg más hatósághoz kell utalnunk. És még egyszer elmondom, a nagy építkezéseknél, a nagy projekteknél mindig vita övezi ezeket a projekteket. Érdemes utána nézni a bírálatoknak persze, de párbeszédet kell folytatni a helyi hatóságokkal is, és értem azt is, amit az Európai Bizottság mond, a tagállamok úgy döntöttek, hogy a projekt észszerű, szükség van rá. Én ennyit szerettem volna elmondani. Szeretném még egyszer kérni azt, hogy rendszerezzük a kérdésköröket döntsük el, hogy miben vagyunk mi illetékesek, miben illetékesek mások, és időben válaszoljunk a petíció benyújtóinak. Éppen Valina asszony, parancsoljon. Sí, buenas tardes. Nosotros desde... Köszönöm szépen. Mi a GUE részéről támogatnánk a petíciót. Nem egyértelmű szerintem a számadatok alapján, hogy most kinek van itt igaza vannak olyan olasz adataink is, miszerint 2011 óta hihetetlen mértékben csökkent a vasúti forgalom. ben csak 3,2 millió tonna áru mozog, korábban ennek többszöröse volt. Egyébként ez a vonal hosszabb lenne, Egyébként már korábban a francia bíróság kimondta azt, hogy a jelenlegi vonal elbírja a forgalmat, és azóta ugye még csökkent ez a forgalom. Tehát a jelenlegi alagút valószínűleg képes arra, hogy ezt a forgalmat ellássa, de hát válságban vagyunk, ha válság van, akkor alkalmazkodni kell. Hasonló hasonló alagutak elbírnak 15-17 millió tonna forgalmat más országokban, Ausztriában vagy Svájcban. Szerintem ez megoldható. Ne feledjük, hogy mi, milyen projekteket láttunk már, bezárt repülőtereket, üres utakat, vagy autópályákat, ezt el kell kerülni. Példát kell mutatnunk, nem lehet tovább pazarolni a pénzt. Tehát nem csak, hogy nyitva kell tartani a petíciót, hanem az Envinek és az Ekornak is el kell jutatni ezt a petíciót, és még a Tránnak is, ne feledjük, hogy 40%-ban az EU finanszírozná ezt, nem csak Franciaország és Olaszország, hanem a többi tagállam is. Hogyha nem tudjuk kimutatni és bebizonyítani, hogy nagy szükség van erre a projektre, akkor szerintem elég volt ebből. Az elmúlt években már eleve nagyon alacsony volt az ellenőrzés szintje, tehát ennek véget kell vetni, mert hogyha egy ilyen építkezés kialakul, akkor azt nem lehet visszacsinálni. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε με ενδιαφέρον Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel ha hallgattuk azt, amiről a petíció benyújtói beszámoltak. Természetesen érdekes volt azt is hallani, amit az olasz kollégák mondanak, hiszen ők ott jobban kiismerik helyben magukat. Évek óta követem az ilyen jellegű petíciókat, és mindig azt láthatjuk, hogy hasonló reakciók érkeznek a helyi lakosság mindig hasonlóképpen reagál az ilyen projektekre, újra és újra amiatt panaszkodnak, hogy nem tájékoztatják őket megfelelően, nem veszik figyelembe az ő álláspontjukat, az ő véleményüket, és az olasz, illetve francia hatóságok egyszerűen csak haladnak tovább a projekttel, anélkül, hogy odafigyelnének a polgárok bírálataira. Ennek megfelelő reakciókat láthattunk és hallhattunk itt most. Nyilván azt is szem előtt kell tartani, hogy az Európai Unió forrásokkal készül ez a projekt, ezért nekünk jogunk van ellenőrzést gyakorolni az ilyen projekteknél. Az ilyen nagy horderejű projekteknél nyilvánvalóan azért szükség van egyeztetésekre is, be kell vonni a helyi hatóságokat, és persze be kell vonni az Európai Unió szintjén is a jogalkotókat és a felelősöket bizonyos kritériumoknak is meg kell felelni ezen túlmenően. Ez itt nem történt meg teljes körűen. Ez nagyon drága projektről van szó egyébként. Erre nem biztos, hogy szükség van ilyen időkben, amikor az Európai Unió forrásai nagyon korlátozottak. Őszintén szólva, erre az útvonalra nem is lenne szükségképpen szükség, hiszen hogyha van már egy olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi itt a közlekedést, akkor a pénzt más projektekre is felhasználhatnánk, magas sebességű vasúti kapcsolatokat építhetnénk ki akár más régiókban is ezzel a pénzzel. Mi is újra és újra Strasbourgba ut- utazunk, és vissza. Itt sincs közvetlen magas sebességű vasúti összeköttetés – és ezzel rengeteg időt pazarolunk ezzel az utazgatással. Jó lenne, hogyha itt is lenne ilyen projekt, vagy például a déli régióban, Görögországban vagy más déli országokban sokkal nagyobb haszna lenne egy ilyen projektnek. Ez is azt mutatja, hogy egyrészt ebben a tekintetben ezt a petíciót támogatnunk kellene, másrésztről pedig szerintem tájékoztatni kellene más szakbizottságokat és a petícióra, és be kellene őket vonni, az NV-t például, és a költségvetési szakbizottságot, meg kellene kérdezni, és az olasz és a francia kormánynak is levelet kellene írni ez ügyben, hogy ők is nyilatkozzanak. És az illetékes helyi hatóságoknak is levelet kellene írni, hiszen őket egyáltalán nem vonták be a tárgyalásokba. Zárásképpen annyit tudok mondani, hogy ez egy nagyon komoly téma, foglalkoznunk kell vele, ne zárjuk le a petíciót, és majd látjuk, hogy a kollégák javaslatai és az én javaslataim hogyan juttatnak előbb bennünket. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy végeredményben a polgárok érdekeit kell védenünk, ők választottak meg bennünket. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zgadzając się z tym, co powiedział... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha visszautalhatok arra, amit Jár úr mondott, minden nemű beruházás esetén mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez jó, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem jó a beruházás. Nagyon nehéz megítélni, hogy egy-egy beruházásra szükség van, vagy nincs. Lengyelországban is nagyon sok ilyen és hasonló projekt zajlik. Tudom, hogy ott is a vasúti projektek nagyon heves reakciókat váltottak ki. Az Európai Bizottság 2012-ben, azaz négy évvel ezelőtt már válaszolt bizonyos aggályokra a beruházással kapcsolatosan, viszont 2011-es adatokra is hivatkozik a petíció benyújtója. Nem mondok véleményt arról, hogy a petíciót hagyjuk nyitva vagy zárjuk le. Szerintem minden esetre nagyon fontos lenne aktuális információkkal rendelkezni arról, hogy mi történik, és hogy tartják-e magukat a menetrendhez az érintettek. Lehet, hogy ennyi év elteltével már olyannyira előre hadadott az építkezés, hogy a projekt megszakítása hatalmas pazarlást jelentene. Meg kell nézni, hogy a pénzeket a projekt menetrendjének megfelelően költik és költötték e el, és a projekt céljának megfelelően. Kérdés, hogy hogyan alakultak a költségek, és természetesen az eljárásbeli kérdésekre is oda kell figyelni. Szerintem érdemes lenne az Európai Bizottságtól kérni azt, hogy tegye napra készé a rendelkezésre álló információkat, mind technikai, mind pénzügyi értelemben. Tehát tudni kellene, hogy 2016-ban, négy évvel a beruházás megkezdése előtt hogyan állnak a dolgok, mert lehet, hogy időközben jelentős változásra került sor, Ilyen szempontból a napra kész információk nagyon fontosak lennének. Úgy nézem, hogy a, úgy látom, hogy a kollégák részéről más nem akar hozzászólni. Megadom a szót Markó Bráva úrnak, kérem reagáljon arra, amit elhangzott röviden, ha lehet. Báva. Beh, subito a... Igen. Válaszolok a felvetésekre a munkálatok most kezdődnek meg, tehát az építkezés most kezdődik el. A petíciónak a célja az, hogy gazdasági érveket adjon elő. Én arra kérem a parlamentet, hogy gondolkodjon el ezeken a kérdéseken. Ha nem lenne EU-s finanszírozás, ami 3 milliárd eurót tesz ki körülbelül, akkor sem Olaszország, sem Franciaország nem rakta bele ebbe a projektbe egy két milliót. Nos, nem tudom, hogy Franciaországban mi a helyzet, de gondolom ugyanaz, mint Olaszországban. Olaszország európai finanszírozást szeretne bevonzani az ország területére. Nagyon nehéz előre felmérni az igényeket, nos, szerintem az lenne a legjobb, hogyha a közlekedési miniszter is meghallgatná azt, hogy túlbecsüli a túlbecsüli az utas forgalmat, illetve a záró forgalmat. A helyzet az, hogy jelenleg egyáltalán nincs szükség erre az alagútra ezen a területen. Egyébként a Népek Állandó Bírósága, nem bíróság ellenezi, ellenzi ezt, a, ezt az alagútat, a francia bíróság is ellene foglalt állást. Szeretném, hogyha kivonna az Európai Unió ezeket, a, ezeket az alapokat innen. Értelmetlen, értelmetlen projektekre nem érdemes költeni, főleg olyan régióban, ahol nagyon nagy a maffia koncentráció. Mert egyáltalán nem kizárandó az, vagy kizárható az, hogy közvetve vagy közvetlenül a magas sebességű vonatra vagy vasútra szánt pénzeket, összegeket a maffia tagjai kaparintják meg. Tehát, mint említettem, nem túl polgári célokat fognak majd finanszírozni ebből a pénzből. Kérem, ezt gondolják át, hogyha a projekt hasznos a francia és az olasz államnak, akkor a francia és az olasz állam költségvetéséből is végre tudják hajtani, ezt meg tudják építeni. Szerintem ez elég ahhoz, hogy blokkoljuk ezt az építkezést. Egyik tagállam sem tenné meg ezt, hogyha nem lenne EU-s támogatás. Remélem, hogy meghallgatják majd az érintett falvak, városok polgármesterét Olaszországban és Franciaországban is, hiszen nagyon nagy többségben ők ellenzik ezt a projektet. Köszönöm. Éppen. Hölgyek és Örök úgy néz ki, hogy ezt a témát be tudjuk fejezni a következő módon. Amikor én ülést vezetek, akkor nagyon vigyázok arra, hogy se egyik, se másik oldalra ne mondjak véleményt. Most azt hiszem, hogy most kivételt kell egy kicsit tennem, és kicsit bővebben kell foglalkoznom a kérdéssel, és úgy gondolom, arra kérem Günther Etl urat, hogy ellenőrizze a szavaimat, hogy megfelelőképpen értelmezem-e a problémát. Az egyik oldalon van egy petíció, amelyik komoly kifogásokkal él az ügyben, hogy a Torino és Lyon közötti új vasúti vonal milyen körülmények között épüljön meg, illetőleg megépüljön -e egyáltalán. Amiről viszont itt nem beszéltünk is, amiről a bizottság dolga, és nekik kell ezt képviselni, hogy ez legalább egy tíz év óta tartó folyamat, gondolkodásban, tervezésben, és ha én jól értem, akkor lényegében a Budapest, tehát Lyonnal, tehát az Európai Unió keleti felét a nyugati félel összekötő új gyorsforgalmi vonat összekötetésről van szó. Tehát ez messze nem egy izolált kétoldalú beruházás, hanem ez egy transeurópai beruházás, amely része a Trans-European Networknek, ez a bizonyos hatos számú program. Tehát a kérdés lényegében talán úgy tehető fel a bizottságnak is, és lehet, hogy a, a tanácsnak is, hogy a Budapestről induló gyorsforgalmi vonato, vonalat Milánóban vagy Torinóban lehet-e befejezni, vagy pedig el kell vinni Lyonig. Ezt mi nem tudjuk eldönteni. A petíció beadói azt mondják, hogy a Torino és a Lyon közötti rész fölösleges. Valószínűleg ezek azok a témák, amelyeket a bizottság tud megválaszolni, és ezek azok a témák, amelyeket a két kormány, az olasz és a francia kormány tud megválaszolni. Tehát elhangzottak itt ilyen nézetek, hogy először is, ugye abban azt hiszem, hogy nagyjából egyetértünk mindenki, hogy a petíciót nyitva hagyjuk. A petíció nyitva marad. Ez azt hiszem elfogadható önöknek is. A másik döntésünk az lehet, hogy akkor valóban írunk levelet, mint ahogy többen is elmondták, a francia és a, a, a olasz kormánynak, és információkat kérünk ezzel a beruházásokkal kapcsolatban, annak alapján, ami itt elhangzott. A harmadik, megvárjuk a bizottság következő lépéseit ezzel kapcsolatban, és megkérdezzük a bizottságot is, hogy érdemese, van-e értelme fölülvizsgálni ezt a e, Trans-European Network e, rendszerbe tartozó beruházást. És e, volt itt egy negyedik javaslat is több kolléga részéről, hogy kérdezzük meg egy levéllel ezzel kapcsolatban a TRANS, az ECON és az ENVI bizottságukat. Szerintem egy levelet írhatunk nekik. Rendben van így? Köszönöm szépen. Peter? Talán még egy dolog, talán az Európai Bizottság előzőleg tisztázhatná, hogy esetleg eh, igaz-e az, hogy a kiírásban rendellenességekre került sor. Egy nagyon komplex, eh, nagyon összetett eljárásról van ilyenkor szó általában, és hát eh, nem vagyunk teljesen védve a különböző bűnözői csoportok tevékenységétől, talán a tagállamok figyelmét érdemes lenne felhívni arra, hogy az eddigi kiírások megfeleltek-e vajon az európai szabályoknak, avagy sem, mert a petíció benyújtói valamiért úgy érezték, hogy itt azért valami rendellenesség van. Talán érdemes lenne bizonyítani azt, hogy nem, nem került sor visszaélésekre. El kell dönteni tehát, hogy erre szükség van, avagy sincs de mindenképpen biztosítani kell persze azt, hogy korrupciómentesen és hatékonyan használják fel a forrásokat. Szépen azt hiszem ez nagyon fontos összefüggés volt, tehát a, a levél, kérem, hogy a levél része legyen ez a kérdés is a bizottság felé. Ezzel a tízes pontot le tudjuk zárni. Köszönöm szépen. A 11-es pont, kedves hölgyeim és uraim, a 0974 per 2014-es petíció uh, Dietmar Sí, Sorry. Perdón. Eh, Bocsánat, elnézést, elnézést. Én azt, mondanám, én azt mondtam, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak küldjük el. Rendben, rendben. Oké, okay, ez is. A 11-es számú pontra térünk át, a 0974 per 2014-es számú petícióra, amelyet Dietmar Gold úr küldött be Ausztriából a Szazur környéki vasúti vonal ügyében. Úgy tudom, Dietmar Golnar úr itt üdvözlöm. Kérem, röviden foglalja össze lehetőleg a petíciót. Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Dietmar. Köszönöm szépen, Dietmar Goldnak hívnak, és egy a Salzburg Bajorország felső Ausztriát támogató vasúti összekötetési platform képviselőjeként szeretnék önökhöz szólni. Ez egy pártokon túlmutató összefogás. Nos, a következőket szeretném elmondani. Itt alapvetően arról van szó, hogy megépítsük-e ezt a vasúti összekötetést, vagy nem, és a levegő minősége itt egy nagyon fontos téma. Miért nyújtottuk be a petíciót? Azért, mert abból indultunk ki, hogy a környezetvédelmi politika az európai közösségben a 194-es cikk második bekezdésében szerepel a levegő védelme, illetve a környezet védelme, és itt megfogalmazásra kerül a megelőzés elve is, és amennyiben mégis probléma merül föl, akkor ezeket a problémákat a, az okozónak kell megoldania. Nem szeretnék most az egyes Európa irányelvekre kitérni időhiánya miatt, de hadd mondjam el, hogy miről van szó ezen komplex anyagban. Salzburg egy olyan város, Eh, amelyet eh, egy folyószel át, és három eh, hegy osztja meg a várost, és még hegyek veszik körül is a várost, tehát ez a város urbanizáció szempontból, a városban élés szempontjából, a mobilitás szempontjából, a közlekedés szempontjából egy egyedi adottság. Az elmúlt évtizedekben nem igazán fordítottak pénzeket, forrásokat a tömegközlekedés erősítésére, és ezért az egyéni közlekedés 44%-ot tesz ki, a tömegközlekedés 14%-ot. Hogyha megnézzük a régiót pontosan, akkor láthatják, hogy a várost 50 kilométeres agglomerációban e, egy millióan élnek, a 70 kilométeres agglomerációban pedig másfél millióan. Ez a régió mindenképpen figyelmet érdemel. Tehát a jelenlegi realitás az, talán majd erre kitérek, a város is és a tartomány is sajnos elmulasztotta a tömegközlekedés erősítését. 1953-ig ez volt a e, helyzet. Ahogy a képen látták, ez most már nem fenntartható, konkrét környezetvédelmi problémákkal e, nézzünk szembe. Egy problémát vettünk itt ki, a kén ö, ö, a nitrogénoxid, nitrogénoxid koncentrációját a, kör, a levegőben, és a probléma az, hogy két mérő e, állomásunk van, ahol a nitrogéndioxidot mérjük, e, és itt a levegő minőség irányelvben meghatározott plafonok fölött vagyunk. Az első az első adat Salzburgra vonatkozik, a második adat pedig az autópályára. Az Európai Unió Ausztriával szemben egy szegési eljárást indított a levegő minőség irányelv be nem tartása miatt. Most ezek a magas károsanyag értékek, ezeknek következményei vannak. Had, azonban hadd mondjam el, hogy 1996-os mérésekre utalnak itt ezek az adatok, de azóta nagyon nagy mértékben csökkent a káros anyag a levegőben, de mégis a nitrogéndioszid megmaradt, fent maradt. Salzburgi környezetvédelmi orvos, egy professzor egy tanulmányt készített, amely a levegő minőségi irányelv be nem tartását vizsgálta, és azért ez mondjuk tudományosan korlátozottan igaz, de meg kell közelíteni a problémát. Ez a tanulmány alapján abból indulhatunk ki, hogy évente kb. 140 ember Leli halálát idő előtt, ezek miatt, a rossz levegőértékek miatt. Tehát még egyszer emlékeztetnék arra, hogy Salzburgban nagyon gyakran mennek az emberek autóval. Ezen, med, ezen orvosi problémák összességében évente körülbelül 170 milliónyi közvetlen és közvetett költséget okoznak, ez nem elhanyagolható összeg. Hadd mondjam ehhez még, hadd egészítsem ezt még ki, hogyha most a jelenlegi állapotot is elemez, elemeznénk, akkor a kis részecskés tanulmányt újra kellene elvégezni. Ez még a nitrogén-dioxidnál is fontosabb adatokat tudna rendelkezésre állítani, de sajnos ezek az adatok, jelenlegi adatok nem állnak a rendelkezésemre, és ezért vagyok kénytelen a régi adatokkal dolgozni. Tehát utalni arra még egyszer, hogy olyan orvosi költségek merülnek fel, amelyek elkerülhetőek volnának. Salzburgban itt láthatják, hogy emellett nem csak a levegő minősége, hanem a zajszint is nagy problémát okoz. Ez a decibel méréseket mutatja, illetve a zaj terhelés mutatja ez a e, térkép, és ez is nyilván e, e, problémákat, egészségügyi problémákat okoz. A Salzburgiak illetve eh, a felső ausztriai, illetve a bajor eh, állampolgárok is eh, nagy részben olyan körülményeket szeretnének, ahol a minőség, levegő minősége javul, és az zajszint csökken. Ennek a legjobb módja egy megfelelő tömegközlekedési eszköz, eszköz rendelkezésre állítása, ez egy regionális vasútvonal lenne, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje óta létezik, léteznek a tervek erre, és szeretnék még utalni egy tanulmányra, és utalni azokra az anyagokra, dokumentumokra, amelyeket önöknek elküldtem. Brandl mérnök 95-ben készített egy elemzést, és abból indult ki, hogy a városban naponta 60 ezeren használnák ezt a regionális vasutat, a régióban pedig naponta kb. 180 ezeren. Ez azt jelenti, hogy ezt a hálózatot létrehoznánk, megvalósítanánk. Itt látják a képen nagyjából, a, itt látják azt, hogy hegyek vannak a városban is, és láthatják eh, a nyomvonalat, amely a tervezett nyomvonalat. Hogyha megvalósítanánk eh, ezt a regionális vasútvonalat, eh, akkor ezzel nem csak azt érnénk el, hogy önkéntesen az emberek tömegközlekedést használnának, kevesebb, kis, kevesebb időt kellene utazással tölteniük, munkahelyeket teremtenénk, és az autóforgalom csökkenne, mindenféle kényszerintézkedés nélkül, és még ráadásul ez a zajszintet is csökkenteni, és a levegő minőség javulna. Ehhez még azt is el kell mondanom, hogy Salzburgban ez egy, ez egy alpesi régió, a város és a régió is az Alpokban található, minket igenis érint a klímaváltozás. Nemrégiben eh, árvizek voltak eh, a eh, múlt héten, regionálisan, de súlyos árvizek, és ezt is szeretném még megemlíteni, hogy ezt is fontosnak tartom, hogy a vasútat megépítsük, mert hogyha ezzel a klímát óvni, védeni tudjuk, akkor ezzel hozzájárulnánk, és évente több millió eurót takaríthatnánk meg a klímaváltozás miatt okozott károkkal kapcsolatban, tehát ezek nem merülnének fel. És nagyon fontos az is, hogy javítsuk a klímahelyzetét, javítsuk a mobilitást, és költségeket takarítsunk meg Kösz, ezzel zárnám le, még van néhány képem, de nem akarok senkit terhelni ezzel. Végeredményben még hadd mutassa meg ezt a képet, talán eh, ez egy kicsit közelebb hozza önökhöz a régiót. Köszönöm. Üdvözlöm Marko Löver Heidkampurat eh, az Európai Bizottság részéről, a Környezetvédelmi Direktorátus részéről kérem reagáljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtónak a magyarázatokért, a háttérért. Ez nagyon hasznos volt. Na kezdjük a zajszinttel, a zajszinttel kapcsolatos irányelvel. Hadd mondjam el, hogy ahogy már az írásbeli válaszban és eh, eh, mondtuk, nem követelhetjük azt a tagállamoktól, hogy bizonyos intézkedéseket fogadjanak el az ajszín csökkentésére, mint ahogy azt követeli a petíciót benyújtó is. Ezt fenn kell tartanunk, ezt az álláspontot, és az e, Európai Bizottság nem tudja ezt e, tovább vinni ami pedig a levegő e, minőség irányelvet illeti, ez jelenti a téma központi témáját. Nos, az Európai Bizottságot is az eh, aggasztja a levegő minősége, és megértjük a petíció benyújtónak az aggodalmait. Eh, Salzburgra koncentrálunk 2013-ban eh, 15 mikrogram volt köbméterenként, és 14 a határérték. Elemezni kell az nitrogén-dioxid forrását, kibocsátóit, és ez általában a közlekedés, főleg a a gépjármű, az autók. Az Európai Bizottság szerint helyi, regionális és nemzeti szinten kell lépéseket hozni, hogy a, a levegő minőség irányelv elvárásainak megfeleljen az ország, és az egészséget védje. Ez az eredményt követeli meg, ez az irányelv, tehát a határértékeket nem szabad túllépni, de nem mondja, nem mondja ki, hogy milyen eszközöket és intézkedéseket kell elfogadni. Ezért továbbra is a minden tagállam saját feltételeitől, adottságaitól függ, hogy milyen eszközöket, intézkedéseket fogadnak el. Tehát mi ezt nem mondhatjuk ki, hogy egy helyi vasút megépítése a megfelelő eszköz. Az Európai Bizottság rendelkezésére álló adatok szerint 2010-től kezdve a nitrogén-dioxid szint és 2014 között maga, magas volt, hat régióban, Ausztriában, és ez, ebbe beletartozik Salzburg is. Az Európai Bizottság véleménye szerint ezért a 208-50-es Mm, irányelvet nem, tartott, nem tudta betartani Ausztria. Az Európai Bizottság szerint Ausztria még egy másik feltételnek nem tudott megfelelni az levegő irányelvvel kapcsolatban. Mi volt ennek a következménye? E, egy, egy szegési eljárást indított a bizottság 2016. februárjában Ausztria ellen, és erről tájékoztatta az osztrák közvéleményt, ez Salzburgra is vonatkozik ez az eljárás. Ausztria válaszát 2010. június végére várjuk, és a szolgálatok majd elemzik ezt a választ. Ennek során a petíciót benyújtó által felvetett pontokat is figyelembe fogják venni. Ezután az Európai Bizottság dönt majd arról, hogy milyen további lépéseket kell hozni. Az Európai Bizottság nem követelheti meg Ausztriától, hogy egy konkrét intézkedést fogadjon el, például ezt a regionális vasutat megépítse, de Ausztriának szükséges intézkedéseket hoznia kell annak érdekében, hogy minél gyorsabban elérjék az irányelvben elvártakat. Minél gyorsabban. Köszönöm. Kérdezem a kollégákat, ki óhajt hozzászólni. Peter? járó Igen. Na most a probléma, ez az előzőnek a előző elé tart tükröt tiszte, szinte. Laikusként azt mondanám, én már többször jártam ugye az Alcfogban, ez egy gyönyörű város, és én magam laikusként is látom, hogy mi a probléma infrastruktúrálisan. Tehát egy problémára egy megoldást javasolnak, itt mindig különböző értékeket mérnek. Ez az nagyon problematikus a helyzete miatt, a fekvése miatt, a közlekedési tengelyek miatt, és szinte kézenfekvő ez a javaslat a párbeszédnek a tagállamokban kell megtörténnie. A kérdésem, hogy mi az, ami mellé ment? Ki az, aki mi, miben nem értik meg egymást? Majd az, hogy azt kérem, hogy majd az összefoglalóban ezt mondja el nekem, most, hogyha a polgárok akarják ezt a projektet, nem tudom elképzelni, hogy a polgármester ellenezné, akkor ki ellenzi? Számomra laikusnak, hát ez elég világos, hogy mindenképpen értelmes ez a projekt, és aztán az Európai Bizottság is azt mondja, hogy Salzburg is, Salzburg problémás, nem tartja be az említett irányelveket. Hát tulajdonképpen nem értem, hogy miért nem lehet ebben megegyezni. Hol, hol, hol akadt meg ez a projekt? A minimum, amit el kellene érnünk, az az, hogy megértsük, hogy, hogy mi a probléma, kik az ellenálló vagy szembenálló felek, kik nem értik meg egymást, és miért nem sikerül megoldani a problémát. Ez foglalkoztat bennünket. Én az osztályokat úgy ismerem, mint kedves, rendes emberek, akiknek sikerül lábra állítani a projekteket. Jó, White. Goltó parancsolja. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdést és a hozzászólásokat. A probléma abban áll, hogy jelen pillanatban Strasbourg, Salzburgban, mind a városban, mind a tartományban olyan politikusaink vannak, akik a projektet nem akarják elő, elő, előrevinni továbbra, és az autós közlekedést favorizálják, állítják előtérbe. A Gricen alagútat említeném, amely szintén felmerült, mint az Európai Unió által finanszírozott infrastruktúra projekt, de ez csak egy kis közösségnek segít, de nem a nagy régiónak. Aggodalmunk kifejezéseként több petíciót nyújtottunk már be. Az Európai Unió 500 ezer euróval támogatott egy projektet, és a a petícióinkkal azonban kudarcot vallottunk a hazai pályán, és ezért úgy döntöttünk, hogy Brüsszelbe jövünk, mert hát nem említhetnék neveket, a politikusok azt mondják, mindig azt mondják, hogy ők akarják ezeket a projekteket, de nem tesznek semmit. Sáden úr aki, aki Salzburg polgármestere, és, és ő korábban kifejezetten támogatta ezeket a projekteket, és aztán az idő múlásával szépen vasút ellenes személyé vált, és ilyen emberek veszik körül, ez, ez borzasztó számunkra. A jól értett tettem, eléggé korlátozott az a segítség, amit kaphatunk Európából. Nagyon köszönöm minden esetre ezt a tanulmányt, ami elkészül. Minden esetre az Európai Unió a tervezésben több projektet finanszírozott már, de ezek közül több is egyszerűen eltűnt a fiókban. Hogyha Salzburg a jövőben nem valósítja meg ezt a projektet, akkor el, meg tudnánk érteni azt, hogy többi projektünket nem finanszírozzák, mert olyan projektekre kell költeni a pénzt, amik aztán meg is valósulnak természetesen. Kultúra következőt tudjuk tenni. Először is a az Európai Bizottság már elismert, hogy van itt egy probléma, mert kötelezettségszegési eljárást indított környezetvédelmi ügybe Ausztria ellen. Tehát azt hiszem, hogy meg kell várnunk ennek az eredményét. Azt hallottuk most, hogy júniusra várható az osztrák kormány ezzel kapcsolatos válasza. Tehát a petíciót nyitva hagyjuk, és megnézzük, hogy milyen választ kap a bizottság, és aztán a bizottságtól mi erre a témára. A másik dolog pedig megkérdezhetjük azt, amit Peter Jár fölvetett, Salzburgtól, a polgármesteri hivataltól és a Salzburg Werkertől, az illetékes üzemeltetőtől, hogy mi a probléma azzal, hogy egy ilyen esetleges megoldást, mint amit ön javasol, megvalósítsanak. Megfelel ez így? Köszönöm szépen, akkor ezzel le tudjuk zárni ezt a pontot. A 12-es számú pont, kedves barátaim, Tattara, Giuseppe Tartara úr petíciója. Olaszországból, aki a velencei levegővel, minőségével kapcsolatban nyújtott be petíciót. úr parancsoljon! So Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy a petíciót előadhatom itt ma. Hét NGO-t, vagy non-profit szervezetet képviselek. Rengetegen írták elő a 2288-as petíció alapja az, hogy a 2008 per 50 per EC irányelvet nem tartják tiszteletben a velencei hajó forgalom kapcsán. Látható a kék vonal itt az ábrán, ez mutatja a, ha- a hajóforgalmat, az alternatíva a sárga vonal lenne. A velencei hajóállomás nagyon közel van a velencei nagyon közel van a Velence óvárosához, tehát a történelmi város részhez. Három gond van, tehát a 6-os 7-es cikk nem figyelembevétele, nem tartása a bintavételnél, a PM10-re vonatkozó határértékeket sem tartják tiszteletben, illetve a nitrogén oxid határértékeket sem tartják be. Ezek károsak az emberi egészségre. Nézzük az első pontot a mintavételi pontok nem tartják tiszteletbe, tehát nem jó helyen helyezték el a mintavételi pontokat, íróállomásokat. Tehát nem veszik, gyakorlatilag úgy helyezték el a mérőállomást, hogy nem veszik figyelembe a hajó forgalmat, illetve a szél járását. Ez azt jelenti, hogy a levegő minőség vizsgálatából kivonják a helyi kivonják a helyi forgalmat is, tehát a helyi forgalom hatását, illetve a hajó forgalmat is. Hogyha figyelembe veszük, nézzük a bal, ha megnézzük a baloldali mérőállomást, akkor ez a, a szélár, szél járás, tehát a széljárás szempontjából két különböző helyen van. Az egyik a, a szél, az egyik a szennyező forrás, az egyik a szennyező forrás től távol, tehát oda nem viszi el a szél a szennyező anyagokat, a másik pedig közelebb. Nyilvánvalóan eltérnek ezek az adatok, az is nyilvánvaló, hogyha a szél nem viszi a mm, szennyezőanyagokat bizonyos irányba, akkor ott nem mérhetünk szennyezést, úgyhogy eléggé fontos az, hogy hol helyezzük el a mérőállomásokat. Nézzük a második pontot, a PM10-et. Egyértelmű a korreláció a szennyezés és a hajóforgalom között. A kikötői hatóság a legfőbb érintett fél, a korreláció egyértelmű. De itt látható, hogy, illetve mondható, mondhatjuk azt is, hogy nagyon alacsony a szennyezés, és csak akkor látható és tapasztalható ez, amikor éppen arra halad egy hajó. De ez nem így van, mert 2,5 tonna üzemanyagot használ fel egy nagy tengerjáró hajó a tranzit alatt, az 19 óra, hihetetlen mennyiségű üzemanyagot jelent. Ez, ez 34 tonna üzemanyag hajó, egy hajó levetítve. A főszezonban általában 7 hajó járott naponta. Ez azt jelenti tehát, hogy naponta 200 tonna üzemanyagot használnak fel főszezonban. Akkor is, fog, fog, akkor is használ üzemanyagot egy hajó, amikor éppen nem halad. A PM10-es kibocsátást láthatjuk itt, ezen, a, ezen az ábrán. A helyi mérőügynökség készítette ezt, és ez alapján elmondható az, hogy a szennyezés fele a kikötőnek köszönhető, a kereskedelmi, illetve a e, utasszállító hajó forgalomnak, tehát a szennyezés fele Velence városában ennek óve. Aztán ott van a helyi. Ott van a helyi forgalom is, e, tehát nyilván a helyi forgalom is e, szennyeződést bocsát ki, Ezt is mérni lehet. Olyasmi ez, mint hogyha egy autó olyasmi ez, mint hogy egy um, autópályának az alagútján helyeznénk el egy mérőállomást, az a egyetlen különbség, hogy nem élnek emberek, viszont Velencében élnek emberek. Itt egy kép most, amit valószínűleg ismernek. Itt pedig az látható, hogy a vaporettók, tehát a helyi hajó közlekedés mennyire szennyező. Hát látható, hogy egyértelműen ezek a hajók is szennyezik a helyi levegőt. Nézzük a nitrogénoxidok kérdését. Tudjuk, hogy a nitrogénoxidok károsak az emberi egészségre, de nem csak az emberi egészségre, hanem a különböző műemlékekre is. Alapvetően fehér isztriai mészkőből épültek az épületek Velencében. Nem csak díszítésként használják, ezeket az anyagok, használják ezt az anyagokat, hanem a különböző pillérek vagy oszlopok anyaga is lehet ez a mészkő. A nitrogénoxid a mészkővel reagál, reakcióba lép, és úgynevezett gipsz csomókat hoz létre, Ez látható itt a képen. Látható, hogy elkénesedik például ez a dombormű, amit láthatnak a képen, elég drámai módon megváltozott a dombormű, tehát gyakorlatilag feloldódnak a domborművek, illetve a különböző díszítések, mindez a levegőszennyezés következménye. Erről is szólunk a petícióban. Azt kérjük, hogy formális értesítést kapjon az olasz kormány arról, hogy Velence városában hol kell helyezni a mérőállomásokat, aztán a PM10, illetve a PM10-zel kapcsolatban is szeretnénk, hogyha hivatalosan értesítenék az olasz hatóságokat. Aztán nagyon fontos az, hogy szűrőket és más eszközöket használjanak A hajók esetében, mint például egy normális városban a gépkocsi közlekedés esetében szűrőket kell használni a kibocsátások csökkentésére. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Most Marta Monoszkoesztát és vagy Rold Walters urat kérném az Európai Bizottság részéről, a Környezetvédelmi Igazgatóságról. Kérem, parancsoljon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Marta. Jó napot kívánok. Commission, DG Environment. Marta Munyosz vagyok a DG Environment-től. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, ezt a magyarázatot. Nagyon fontos, érdekes dolgokat hallottunk. 2016 márciusában válaszolt egyébként a bizottság, de most egy frissebb választ fogok elmondani, mert azóta is történtek dolgok. Nos, megvizsgáltuk azt, hogy megfelelő mennyiségű és elhelyezésű mérőállomás van-e Velencében. Egy tanulmányt kezdeményeztünk ezzel kapcsolatban. ilyen van Velencében, és úgy tűnik, hogy a szám szempontjából ez megfelel. Tehát ilyen szempontból ez rendben van, de ami nem jól működik, az az, hogy milyen arányban ö, valósul meg, a, ö, tehát hol helyezték el ezeket a, ezeket a mérőállomásokat, mennyire közel a hajóforgalomhoz. Tehát mondom, az elhelyezéssel van a gond, de a számmal magával, a mennyiséggel nincs gond. a hármas függelék, illetve a hármas csatolmányban, elékletben láthatjuk azt, hogy a legnagyobb koncentrációjú helyeken kell elhelyezni ezeket a mérőállomásokat, jelenleg vizsgálja a bizottság, hogy ez így van-e. Aztán hármas, hármas melléklet az irányelvben, az ipari kibocsátó pontokat is föl kell mérni, tehát ez azt jelenti, hogy a széljárás irányában legalább egy mérőállomást kell elhelyezni ipari források közelében. Úgy tűnik tehát, hogy ez a kitétel nem teljesül Velence városában. Amint a bizottság befejezi ezt a fajta nyomozást, dönt arról, hogy milyen további lépésekre van szükség. Ennyit a mások számáról és elhelyezkedéséről. Ami pedig a, a többi kérdést illeti, nem igazán tudjuk kiegészíteni azt, amit a bizottság az előző válaszában mondott. Kollégám felé fordulok, van-e még valamit tudnánk mondani? So, this is all. <laughs> Thank you very much. Akkor ennyi. Köszönöm szépen én is arról kaptam tájékoztatást, hogy a Remo Tavernári úr az olasz kormány képviselője is itt van a teremben velünk. Tavernári úr, üdvözlöm, parancsoljon! grazie, eh, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek. Igen, néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat. a velencei levegő minőségével kapcsolatban, csak röviden. Veneto tartomány, régió, zónákra osztotta a régiót a 2008 per 50-es irányelv értelmébe. A Velence az 508-as zónában foglal helyet Velence városa. Nos, az 5-ös és a 9-es melléklet, tehát az irányelv 5-ös és 9-es melléklet értelmében mérőállomásokat hoztunk létre, hogy tudjuk mérni a levegő minőségét. individuate secondo le autorità italiane nel rischio. Nos, természetesen az elhelyezésre vonatkozó szabályokat figyelembe vettük, és ezek szerint helyeztük el a mérőállomásokat. Aztán Szakka Fizola az egyik ilyen elhelyez, egyik ilyen mérőállomás, aztán van egy másik mérőállomásunk, de szintén a 2008 per 50-es irányelv szellemében helyeztük el ezeket a mérőállomásokat. Nagyon fontos az is, hogy a helyi hogy a helyi közlekedésből származó szennyező forrásoktól távol is elhelyezünk egy mérőállomást, ez azt jelenti, hogy parkok vagy parkok vagy lakó területek, kereskedelmi területek mellett is el kell helyezni egy ilyen mérőállomást, vagy sport létesítmények közelében. Az 5A per 2 bekezdésben a, az irányelvben a kütkökötőkre is vonatkozik egy szabály, ez azt jelenti, hogy az ipari tevékenységet, avagy a kikötői tevékenységet is figyelni kell a mérőállomásokon keresztül, tehát ez mennyire szennyező hatású. Nos, el kell mondjam azt, hogy a hogy alapvetően sokat változott az elmúlt években az ipari jellege a velencei kikötőnek, tehát visszaszorulban van az ipari jelleg. Hozzátenném, hogy a velencei önkormányzatot a regionális környezetvédelmi ügynökség is figyelte, különös tekintettel a hajóforgalomra, tehát hogy a hajóforgalom milyen hatással van a levegő minőségére a történelmi város részben, és a Santa Mártai kerületben egy olyan mérőállomást alkalmazott ez az ügynökség, amelyet arrébb lehet helyezni, tehát ez egy hosszabb ilyen mérő, mérési kampány volt. Ezen túlmenően, hogy beszámoljak arról, hogy milyen fejlemények történtek, mi történt idén március óta, amikor a bizottság választ adott. Nos, áprilisban, 2015 áprilisában a Veneto régió egy új regionális tervet fogadott el a levegő minőségéről, a levegő szennyezéséről. 2020-ig kell ezt végrehajtani. A cél az, hogy a kibocsátásokat csökkentsük úgy, hogy az irányelv, a 2008 per 50-es irányelv értékeit tiszteletben tartsuk. Ez igaz a kikötői, kikötői eredetű szennyezőanyagokra is. Kilenc pont vonatkozik erre a típusú szennyezésre. A fellépések közül kiemelném azt, hogy például megfelelő módon el kell látni töltési, tehát elektromos áram töltési lehetőséggel a hajókat, hogy ezek a, hogy elektromos árammal, villamos energiával működő hajók is közlekedhessenek a területen. Aztán nagyon fontos az is, hogy megfelelő legyen az együttműködés a Velencei Önkormányzat, illetve a regionális környezetélelmi ügynökség között. Ami pedig az úgynevezett tengeri autópályát illeti, nos, nagyon fontos az, hogy pontosan figyelemmel kísérjük a levegő minőségének alakulását ezen a területen. Az elmúlt napokban tájékoztattak arról, hogy a velencei kikötő épp dönt, most dönt arról, hogy hol legyen az a pont, ahol mérik pontosan a levegő minőségét. Köszönöm szépen. Kérdezem a kollégákat. A Evi asszony parancsoljon. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Egy problémával állunk szemben, mégpedig egy nagyon súlyos problémával. A levegő minősége egész Európában de például a Pósíkságon, vagy a Veneto régióban, vagy Lombardia régióban, ezt majd egy másik petícióban látjuk. Ez a levegő mennyőség ezeken a területeken problémát jelent már nagyon régóta. Úgy tűnik, hogy a politikai döntéshozók nem hozzák meg a szükséges lépéseket, hogy ezt a problémát megoldjuk. Nekem úgy tűnik, én azt olvasok ki ebből, a tartalomra vonatkozóan, tehát, hogy hol helyezzük el például a mérőállomásokat, erről olvashatunk itt a petícióban. Úgy látom, hogy az álláspontok alapvetően eltérnek. A petíció benyújtói azt mondják, hogy az elhelyezés nem megfelelő, és nem korrekt módon méri az adatokat. Egyébként köszönöm, hogy eljött a kormány képviselője. Nagy öröm számomra, hogy az a kormány is képviselteti magát, nyomon követi a fejleményeket, hogy a petíciók, az olasz témájú petíciók hogyan alakulnak, ezt nyomon követi, ez nagyon pozitív, köszönöm. Tehát az olasz kormány képviselőjének egész más a véleménye és az álláspontja. A bizottság pedig jelenleg értékeli ki azt, hogy megtörtént-e a jogsértés, tehát az iránya, az iránya megsértése, avagy nem. Nos, Olaszország egyértelműen nem tartja tiszteletben, szerintem, ezt az irányelvet, tehát nem tartja ezt tiszteletben, nem felel meg Olaszország fellépése az irányelvnek. És május elején A bizottság azt nyilatkozta, hogy elképzelhető, hogy Olaszországgal kapcsolatban kötelezettségsegési eljárást indít. Egyébként Olaszország átad bizonyos adatokat a levegő minőségéről, hogy az európai hogy az európai igényeket legalább így kielégítse, tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen adatokat továbbítanak, de Velence esetében mi hamarabb fel kell lépni, mert a tengeri közlekedésnek hihetetlen hatása van a személyekre, ezt nem lehet tovább ignorálni. Tehát a petíciónak nyitva kell maradnia. Fontosnak tartom, hogy nyomon kövessük, hogy Olaszország, az olasz régiók, a venétói tartomány mit tesz? Köszönöm. Köszönöm szépen. Még valaki óhajt? Péter? Két megjegyzésem volna. Először is én is szeretném megköszönni azt, hogy egy tagállami képviselő is itt van a körünkben. Ez akár példaértékű is lehetne mások számára. Tudom, hogy petíciós szakbizottságként sokszor meg is hívunk tagállami képviselőket, de ők sajnálatos módon nem szoktak élni a lehetőséggel. Pedig így könnyebben párbeszédet tudunk kialakítani, és sokszor azonnal meg is lehet válaszolni bizonyos kérdéseket. Másodszorban Évi kollégá, kolléganőhöz csatlakoznék, szerintem is nyitva kellene hagynunk ezt a petíciót. Ha jól értem, két probléma van. Lehet vitatkozni arról egyrészt, hogy hol legyenek a mérvállomások, és hogyan mérjék az értékeket, másodszorban azonban úgy tűnik, mindenképpen a megengedett értékek fölött találhatók a mért értékek, meghaladják a határértékeket. Én elvárom, hogy a tagállam egy ilyen esetben cselekedjen. Ahogyan elhangzott, a hajózás nagyon súlyosan szennyez, dízelmotorokat alkalmaznak, de hát e, e, ezzel le lehet tenni, akár európai forrásokat felhasználva, és az Európai Unió egyébként általánosabban is foglalkozhatna ezzel a problémával, hogyha nagyobb utasszállító hajókról van szó, akkor előáll egy hasonló probléma, mint a gépjárművek esetében. A gépjárműveknél azonban egyszerűbben megoldható a probléma, mert ott beépítünk egy katalizátort, szűrőket, és megoldjuk a problémát, de a hajók esetében még nem orvosoltuk ezt a problémát, sokszor nagyon rossz minőségű üzemanyaggal hajóznak a világ tengerein, ez szerintem megengedhetetlen, meg kell oldani, mert hogyha ez így marad, akkor nem sokára nem csak Velencének lesz ezzel gondja, hanem meggyűlik világszerte a bajunk ezzel. Úgyhogy szerintem hagyjuk nyitva a petíciót, és talán a továbbiak során érdemes lenne az okokat is felszámolni, hiszen a petíció benyújtói konkrét okokra hivatkoztak. Elmondták, hogy a kibocsátások, az emissziók 50%-a hajózásból származik, úgyhogy ezt fő okként tekinthetjük. Persze jó dolog, hogy a turisták érkeznek, de azért az egészet megfelelően kell megszervezni. Valaki hajt, hozzászólni? Tatar úr, parancsolja. Zárszót. Nem halljuk a hozzászólt, mikrofont kérünk. Micro, please, scusi. Io avrei alcuni punti, sì. Igen, igen, még néhány dolgot hadd mondjak. Mint említettem, voltak olyan mérési kampányok, ahol mobilállomásokat használtak, de ezek nagyon rövidek voltak, és egyértelmű volt az, hogy egész mást mértek, mint a fix mérőállomások. Ez is azt mutatja, hogy a petíció benyújtóinak van igaza. Fix mérőállomásokat kérünk, de megfelelő elhelyezéssel úgy, hogy a szél, áll, a szél járása ne befolyásolja a mérési eredményt. Egyébként hoteleket, szállodákat, vagy akár kerteket, parkokat is Eh, itt is vannak eh, mérőállomások. Eh, itt egész más értékeket mérnek, mint azokon a helyeken, ahol mondjuk nem érnek emberek, csak madarak. Az elmúlt 5-6 évben egyébként sok érték duplájára nőtt, csak úgy, mint a, csak úgy, mint a kikötői forgalom. Fuzinában is szeretnénk egy a Fuzinában is volt egy mérőállomás, de ez katasztrófa volt, mert ott egyáltalán nem volt forgalom, így aztán értelmetlen olyan mérőállomáson mérni, ahol nincsen forgalom. Egyébként vannak ellenőrzések, de ezek nem nyilvánosak, tehát csak a kikötői hatóság tud erről, és örülök annak, hogy vannak ilyen mobil mérési kampányok, de ez kicsit hosszabb ideig, illetve kicsit gyakrabban kéne végrehajtani. Jó lenne, hogyha jó lenne, hogyha a lakók, illetve a e, turisták véleményét is figyelme vennék, illetve nagyon fontos az, hogy ne csak a lakos szám alapján döntsenek, hanem a e, turista szám, vagy a látogatók száma e, is, azt is figyelembe kéne venni és a megnövekedett forgalom nagyon nagy széndiokszid és egyéb kibocsátással jár. Nos, fontosnak tartom tehát, hogy nyilvánosságra kerüljenek az adatok, illetve az ellenőrzések módja, megfelelő helyen kell elhelyezni a mérőállomásokat, és azok, akik ott élnek, illetve azok, akik oda látogatnak, ezek az emberek tiszta levegőt lélegezhessenek be, ahogy ezt az irányelv előírja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hölgyek, urak, a következő talán a kép. A probléma kétségkívül létezik, a bizottság teszi a dolgát, ezt nagyra értékeljük. Az olasz kormány együttműködik, Tavernári úr pozitívan értékeljük azt, hogy együttműködnek a probléma megoldásában lesz egy újabb kommunikációs forduló, amelynek meg kell várnunk az eredményét, és addig a petíciót nyitva tartjuk. Megfelel az ilyen? Köszönöm szépen. A következő 13 számú programpontunk két petíció tárgyalása. Mind a kettő olaszországi téma levegőszennyezéssel kapcsolatos. Az egyik beadója Anna Gerometta asszony, a másiké Rafaela Belleza, úgy tudom, hogy Anna Geremett asszony van jelen, aki mindkét petíciót fogja képviselni. Geremett asszony, parancsoljon öné a szó. Um, yes, good, good morning, good afternoon. Um, Üdvözlök mindenkit! felolvasom, amit előkészítettem. Amikor 2013-ban az Európai Bizottságot arra kértük, hogy tegyenek lépések, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy tartsa be Olaszország a levegő minőség irányelvet. Biztosítani akartuk, hogy a 2012-es bírósági ítélet, Európai Bírósági után, miután elítélték Olaszországot a PM10-es határérték túllépésért, hogy egyértelmű üzenetet küldjön, megvédje a népességet a levegő szennyezés kérdéssel szemben. Most azért vagyok itt, hogy aktualizáljam ezt a kér, kérvényt, megerősítsem ezt a kérvényt, és kérjem, hogy az európai levegő minőség irányelvet tartsák be. 2013-ban tehát az Európai Bizottság egy fellépést vezetett be a PM10 túllépésé miatt ez kizárja azokat a régiókat, amelyek nemrégiben levegőminőségi terveket fogadtak el, de még messze vannak az irányelv betartásától. Ez azonban fenyegeti a regionális hatóságok által végzett feladatokat, és azt a rossz üzenetet küldi, hogy egy levegő minőség betartása tárgyalási alap lehet. Mi azt gondoltuk, hogy az új eh, levegő minőségi tervek olyan lépéseket tartalmaznak, amelynek következtében a káros anyagok szintje csökkenni fog. A PM10-es akció terv szerint azonban még mindig Olaszország megsérti a levegőminőségi irányelvet. Mivel az levegőminőségi irányelvet már, már 10 éve megsérti Olaszország, az Európai Bizottság a PM10-es eszközt úgy kell, hogy tekintse, mint az európai jogszabályok betartatásának erősítése, és biztosítania kell az, hogy hatékony lépésekre kerüljön sor. Lombardiában van az egyik legrosszabb, legrosszabb levegőminőség, minőség, Olaszországban a PM10, PM2,5, a nitrogén-dioxid, az ózon és egyéb káros anyagok túllépnek a küszöbön, és nagyon fontos, hogy lépéseket tegyünk ezek csökkentésére, és a többieknél is szigorúbb terveket, lépéseket fogadjunk el. És megfelelő finanszírozással kell, hogy rendezzenek az intézkedések, és konzisztens módon következetesen kell ezeket megvalósítani a polgárok egészsége érde, védelme érdekében. A lombardiai levegőminőségi terv, amelyet 2013-ban fogadtak el, ez nem elég hatékony, nem tudja megvédeni az e-, polgárok egészségét. 2015-ben Lombardia több mint százszor lépte föl, eh, túl a PM10-es értékeket, eh, többször, mint 2014-ben, ahol több volt a szél és az eső. Eh, továbbra is azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs elég determináció a vezetésben, miután elfogadtak egy tervet, amely a MOP mopedeket kitiltaná, mert ezek nagyon szennyezőek. Lombardia úgy döntött, hogy 350 ezer moped megvásárlását támogatja, és ezek Euro 2-es motorral rendelkeznek. Ezzel a pénzzel körülbelül 800 elektromos autót lehetett volna e, támogatni, megvásárlását lehetett volna e, támogatni, és ezzel meg lehetett volna szabadulni rendkívül szennyező közlekedési eszközöktől. Ez persze nem túl sok, de jobb, mint a semmi. A e, levegő minőségi végrehajtási jelentés, amelyet 2015-ben adtak ki, azt mondja ki, hogy az intézkedéseket nem hajtották végre, mert nincs ehhez elég forrás, és a levegő minőség javítására a költségvetésnek kevesebb, mint 1%-át fordítják. 2015 óta nem hoztak intézkedéseket a regionális kormány részéről, és ez azt mutatja, hogy nincs terv arra, hogy csökkentsék a káros anyagokat, és ez nem újdonság Lombardiában. Az Európai Bizottság a nyomását enyhítette, és Lombardia ezzel elfeledkezett a levegő minőségi irányelvről, amelyet pedig meg kellett volna valósítani. A lehető legrövidebb időn belül 2015-ben a legtöbb eh, régió eh, szembenézette eh, az említett problém, petícióban említett problémával, és 2013-ban a provágyári regionális kormány és a legfontosabb minisztériumok egy jegyzőkönyvet írtak alá, amelynek a lényege, hogy biztosítsák azt, hogy a polgárok tiszta levegőt szívhassanak. A jegyzőkönyvre úgy tekintett, mint a próbáli levegő minőségének, minőségért folytatott küzdelemben a fordulópont lesz, de nem így lett. 65%-a a, a légszennyezéssel összefüggő összefüggő egészségügyi kiadásoknak itt merül föl, és rengeteg korai haláleset merül fel emellett, több száz. A, a szennyező anyagok koncentrációnak csökkentése arra vezethető vissza, hogy gazdasági válság van, és a 2020-ban nagyobb lesz a légszennyezés, mint 2010-ben az előrejelzések szerint. A második kis képen lehet ezt látni, azt tehát, hogy milyen volt a levegő 2010-ben, és mellette láthatják a 2020-as előrejelzést a jelenlegi jogszabályok szerint. Tehát a levegő minősége főleg Velence környékén rossz, rosszabb lesz. Végül a nagyon súlyos légszennyezési válság miatt a környezetvédelmi minisztériumunk, a regionális környezetvédelmi minisztérium megállapodott egy nem kötelező érvényű intézkedések listájában, azonban ezeknek nagyon kevés forrás jut, vagy egyáltalán sem ennyi, és kevésbé szigorúak, mint egyes nemzeti szintű jogszabályok. Például az olasz parlament elfogadott egy fenntartható mobilitási tervet, amely 35 millióval támogat számos várost. Nem igazán elképzelhető, hogy hogy ebből az egyetlen város, egy városra egymilliónyi pénzből fenntartható tervet tudnának a városok kidolgozni. Olaszország csak véletlenszerűen foglalkozik a levegőminőség kérdésével. A, nagyon fontos, hogy megfelelő lég, minőség álljon, leve, minőségű levegő álljon rendelkezésre mindenki számára. E, azt várjuk az Európai Uniótól, hogy megfelelő e, megfelelő intézkedéseket hozzon és biztosítsa a jó minőségű levegőt. És szeretnénk biztosítani, elérni azt, hogy az olasz e, kormány figyelmét hívják fel arra, hogy a levegő minőségi programokra megfelelő forrásokat fordítsanak, az minőség irányelv 23-as cikkét tartsák be, ezt nagyon fontosnak tartjuk, minél gyorsabban. Ismét Marta Moloszko, ezt tehát és vagy Roald Wolters urat kérem a bizottság részére. Parancsoljon, Marta. Good afternoon again, ladies and gentlemen. Marta Muñoz from European Commission. Köszönöm szépen, Márta Munoz Questiának hívnak, a eh, Környezetvédelmi Főigazgatóság eh, részéről. A legutóbbi kommunikáció 2014 eh, novemberéből származik az Európai Bizottság részéről. A PM 2,5 csak 2015-ig érvényes, a, a, a jelenlegi adatok 2015-ig voltak érvényesek, az új adatok még nem állnak rendelkezésre, tehát szeptemberig nem tudjuk értékelni, 2016. szeptemberéig nem tudjuk értékelni azt, hogy megfelelnek-e a PM2,5-ös küszöbnek. Olaszország, ami a PM10-et illeti, ahogy említette a nagyon hasznos prezentációban, amit szeretnék megköszönni, ki egy formális levelet írt az Európai Bizottság 2014. júliusában, és ahogy ön is már elmondta, ez nem vonatkozott minden levegő minőségi kérdésre, számos provali régiót nem vontak ebbe be. Miért nem vonták őket be? Azért, mert új mérőhelyeket fogadtak el, és az Európai Bizottság ezeket a térképeket még fel kellett, hogy dolgozza, mielőtt dönt a következő lépésekről. Mit, mond, mit tudok elmondani? Azt, hogy az Európai Bizottság ezeket az intézkedéseket értékelte, és úgy látja, hogy nem megfelelőek ezek, főleg ami a megfelelést illeti, nem megfelelőek, tehát ezek az intézkedések nem elegendőek, további lépésekre van szükség minél hamarabb. Ami az e, nitrogén oxidot illeti, ezzel kapcsolatban is van egy aktualizált állapot. Szintén küldtünk egy levelet az olasz kormánynak az e- nitrogén-oxid túllépéssel kapcsolatban. Számos régióban, Lombardiában, amelyet felvetettünk ebben a levélben, mind a 13-as cikknek való nem megfelelés miatt, mind pedig a 23-as cikknek cikkre vonat, hivatkozva, mely szerint nem hoztak elég intézkedést mm, a megfelelő időkereten belül. Tehát azt kérjük, hogy Olaszország folytassa a, e, a beszámolókat, és további intézkedéseket fogadjon el a nitrogénoxid csökkentése érdekében. Ha megengedi, elnök úr, akkor Márko Vaszparenyátének is megadhatnánk a szót, aki a szegési unitban dolgozik. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottságnak ad lehetőséget arra, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Tudatában vagyunk a problémának. 20 millió ember van kitéve ebben a régióban a PM10 a PM10 nek és Lengyelország és Bulgáriával szemben már indult eljárás, további két, tehát két ország van az Európai Bíróság, bíró, ország ellen van eljárás az Európai Bíróságban a PM10 túlépése miatt. Még ezek nem hivatalos adatok, de 2015-ben Olaszországban eh, az adatok azt mutatják, hogy a PM10 csökkenése megállt, és a probléma az az, hogy 2013-2014-ben a trend összefügg a kedvező meteorológiai következményekkel, sok volt az eső és a szél, és nem pedig annak köszönhető, hogy milyen intézkedéseket hozott a régió. Ezért, te, kedves képviselők és petíció benyújtók, bízhattak az Európai Bizottságban, ugyanaz az eljárás fog megvalósul, megvalósulni Olaszországgal szemben, mint Bulgáriával és, Holland- és Lengyelországgal szemben, hiszen követjük ugyanazt a mintát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tavernári úr, parancsoljon. Sì, grazie ancora Presidente e grazie ancora per questa opportunità. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Az állandó képviselet folyamatos párbeszédben van az Európai Bizottsággal, természetesen minden egyes esetben, amikor a környezetvédelmi kötelesség szegési eljárás fölmerül, az állandó képviselet egyébként mindig eljött, amikor meghívták a petíciós szakbizottság ülésére. Az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban egy másik ülésen is egy másik ülésen is ott voltam, az Ilva esetét, illetve a Nápoly környéki szemét problémát, vagy hulladék problémát beszéltük meg. Aztán ami pedig a Torino, Lyon, kérdést illeti, úgy gondoltam, hogy nem úgy döntött az olasz kormány, hogy nem szeretne hozzászólni ehhez a témához. Nézzük ezt a mostani témát. A Pó völgyében, illetve Lombardiában a levegő minőség kérdését. Azt hiszem, hogy mondhatok egy-két olyan dolgot, ami talán hasznos lehet az önök munkája számára. Azt szeretném elmondani, hogy az olasz kormány mit tett a legutóbbi időszakban. Nos, ami a levegőszennyezés csökkenés, csökkentésére in, um, irányuló uh, akciótervet illeti, Nos, van itt, hár, van itt tíz akciócsoportunk, nem régiben indultak el ezek az akciócsoportok, közlekedés, mezőgazdaság, minőség, ezeket a dolgokat vizsgálják. Nos, a Környezetvédelmi Minisztériumon belül a különböző hőt termelő, különböző hőtermelő eszközök kibocsátását is vizsgáltuk, és ezeknek a berendezéseknek a tanúsítvány szabványosítása, illetve a tanúsítványok kiadásával kapcsolatban is van egy munkacsoportunk az egyéb minisztériumoknak, amelyek illetékesek ezekben a kérdésekben szintén elküldtük, és erről egy jogszabály született. Még egy dolog, a második munkacsoport azzal foglalkozott, hogy megfelelően frissek-e a határértékek a biomassa üzemek esetében. Erre vonatkozóan is van egy új jogszabály. Az új jogszabályt jelenleg, fog, jelenleg vizsgálják a különböző, különböző minisztériumok, mondom, itt arról van szó, hogy megfelelőek a határértékek a biomaszával működő üzemek esetében. Aztán el kell, hogy mondjam azt, hogy az infrastruktúrális és közlekedési minisztériumban is létrejött egy munkacsoport, ami nagyon jó munkát végzett. A különböző mobilit, városi mobilitási terveket vizsgálták meg, hogy ezek mennyire tartják tiszteletben a levegő szennyezésére vonatkozó normákat. Egyébként az, e, az olasz önkormányzatok szervezetének képviselője is részt vett ebben a munkában, pontosan azért, hogy a városi közlekedéssel kapcsolatos problémákat pontosabban megismerjük és figyelembe vegyük. Aztán volt egy másik munkacsoport, a mezőgazdasági és Erdészeti Minisztériumban. Ők azzal foglalkoztak, hogy a különböző mezőgazdasági és állatokkal foglalkozó tevékenységek mennyiben járulnak hozzá a levegő minőségének megváltozásához. A petíció benyújtója elmondta azt, hogy a levegő a levegő minőségének javul, javítása értelkémében egy Memorandum of Understanding született. A célja az lenne, hogy elősegítse mindazt, ami hozzájárul ahhoz, hogy a levegő minősége jobb legyen. Tehát ezt a, ezt a dokumentumot a környezetvédelmi miniszter is aláírta illetve a régiók a régiók szövetségének elnöke is aláírta ezt, illetve az olasz önkormányzatok szövetségének elnöke is. December 30-án az olasz városok önkormányzatainak vezetői Galetti miniszterrel találkoztak Rómában, és megbeszélték az összes olyan kérdést, amely kapcsolódik a levegő minőségéhez. Aztán volt egy másik ilyen kerekasztal, ez volt az úgynevezett smog ellenes kerekasztal. Itt is önkormányzatok képviselői, illetve a minisztérium képviselői egyeztettek, és eh, nagy valószínűséggel egy harmadik kerekasztalra is sor kerül, sor kerül hasonló összetétellel. Még egyszer elmondom azt, hogy ahol kötele, nyitott kötelezettségsegési eljárás indult, vagy ahol evidens az, hogy valamilyen jogszabályt nem tart tiszteletben az olasz kormány. Nos, ezekben az esetekben folyik a párbeszéd az érintett felekkel. Nap mint nap folyik a párbeszéd az Európai Bizottsággal is, tehát minden esetet figyelemmel kísérünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tavenári úr. A kollégák közül Evi asszony két szót parancsoljon. Meg, meg, megjegyzem, hogy kérem, hogy lassabban beszéljenek, mert a kérem, hogy lassabban beszéljenek a fordítás kedvéért. Köszönöm. Sí, grazie, presidente. Köszönöm. Ismételten bonyolult helyzettel állunk szemben. Láthattuk, hogy milyen feltételrendszerrel, vagy milyen sajátosságokkal rendelkezik a pósíkság. Nos, nagyon nehéz ezt a problémát kezelni, vagy ezeket a problémákat kezelni, mert a pósíkság különböző sajátosságai miatt tovább maradnak a levegőben a szennyezőanyagok. Ennek ellenére ugye ismerjük a helyzetet, és egyértelmű az, hogy a cselekvési tervek nem megfelelőek. Beszéljünk arról, ami tényleg a probléma, és ami emberek ezreit érinti. Az Európai Ügynökség 400 ezer idő előtti halálesetről beszél, amely a levegő szennyezéséhez kötődik. Olaszország esetében ez a szám 84 ezer, tehát nagyon súlyos a probléma, mindenképpen tenni kell valamit, mégpedig alaposan el kell ezen gondolkodni, de egyelőre ezt nem tette meg se az olasz kormány, vagy se még másik tagállami kormány, és az önkormányzatok sem, de Európa sem gondolkodik el ezen, nem hajlandó rá. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, és köszönöm, hogy itt van az olasz kormány képviseletében valaki. Tehát azt szeretném elérni, hogy felülvizsgáljuk a különböző határértékeket a levegőszennyezésre vonatkozóan fontosnak tartom azt, tehát, hogy egyértelmű. Tehát szerintem az a lényeg, hogy egy egyértelmű jelet adjunk, hogy valamit lépnünk kell, hogy az emberek egészségét kell védeni, és nem csupán a határértékeket lehet módosítani, ne csak beszéljünk arról, hogy milyen határérték számokat kell egy papírra leírni, ne csak ilyen virtuális megoldásokat, megoldásokról beszélni, vagy beszéljünk az ETS-ről, az Emission Trading Systemről. Jelenleg ezt az irányelvet éppen újra tárgyalják, de hát ez csak papíron létezik, ez csak egy virtuális valóság. Ez nem segít ahhoz, vagy nem segít abban, hogy a széndiokszid szintet csökkentsük. A valóságban ez egyáltalán nem történik meg. Arról van itt szó, hogy a nek irányelvel kapcsolatban 15 ezer ember életről van szó, tehát 15 ezer ember halhat meg idő előtt, hogyha nem változtatjuk meg ezeket, nem változtatjuk meg a viselkedésünket, a, a, a normákat. Ezt mindenképpen vegyék figyelembe, 15 ezer ember életéről van szó. Még egy dolog, örülök annak, hogy a mezőgazdaság szerepére is rávilágítottunk, tehát valóban a mezőgazdaság felelős azért, hogy a levegő minősége romlik, és szeretném az olasz kerekasztalon résztvevő felekek, őket felkérni arra, hogy a metángázt a továbbiakban is figyeljék, tehát ne vegyék ki a szennyezőanyagok közül a metánt, hiszen az emberek egészségét ez is károsítja. Még egy utolsó dolog, én Milánóban élek, ott nőttem fel, jól ismerem a helyet, jól ismerem a régiót, tudom azt is, hogy olyan beruházások születek a régióban, amelyek egyáltalán nem a helyes irányba haladnak, tehát egyáltalán nem a városi közlekedést kívánják elősegít, egyáltalán nem a tömegközlekedést. Azt látok inkább, hogy új autópályák épültek. Ezek egyáltalán nem oldják meg a közlekedési problémákat, sőt, azt tovább súlyosbítják. És azt gondolom, hogy ennek egyértelműen negatív következményei vannak a mobilitásra is. Tehát több fronton is több bátorság lenne szükség, hogy olyan megoldásokat, olyan megoldások mellé álljunk, amelyek tényleg az emberek érdekeit szolgálják, különben csak az időnket vesztegetjük, és az embereket csapjuk be. Nekem ehhez semmi kedvem, és senkit nem akarok becsapni, és azt sem, azt sem szeretném, ha engem becsapnának. Ez egy nagyon kényes téma, nagyon sokszor beszélünk róla, de keveset teszünk. Köszönöm szépen. A korrigát közül óhajt még valaki szólni? Nem? a, a hogy parancsolt. Eh, Igen, köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, amire utalt a képviselő, az, Eur, az olasz kormány képviselője. Ő kerekasztalokról beszélt, és ezek kerekasztalok is maradtak, és ez három évvel ezelőtt volt, azóta jogszabály nem született. A probléma pedig sürgős, emberek egészségéről van szó. Úgy véljük, hogy a kormányunk feladata és kötelesség az, hogy ennél többet tegyen legyen abszolút prioritás minden szinten, regionális, helyi és tagállami szinten is az, hogy tegyünk valamit a levegőszennyezés ellen. E, Olaszországban a legnagyobb az összes európai tagállam között azon haláleseteknek a száma, akik a levegőszennyezés miatt veszítik el életüket. 2016 áprilisában az Európai Parlament belső, belső belpolitikai DG-je írt egy dokumentumot, ők külön említik a millenói helyzetet, tehát bizonyos intézkedések megszűntek, ez itt szerepel a dokumentumban. Mindenképpen el kell érnünk azt, hogy a regionális és a nemzeti kormányaink sokkal erőteljesebben lépjenek fel. Ezt kéne elérni. A Citalini per l'Area Egyesületet képviselem. A Renci kormánynak néhány nappal ezelőtt írtunk egy levelet, a NEC irányelvvel kapcsolatban írtuk ezt a levelet. Az Európai Parlament előbb említett dokumentuma kimondta, hogy itt a különböző szakpolitikák kapcsolódnak egymáshoz, úgyhogy nagyon fontos az, hogy kontextusban lássuk a dolgokat, például a különböző autó, gépjárműk esetében a kibocsátási teszteket valós környezetben kell ezt meg, kell megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy mindannyian látjuk azt, hogy a probléma valós, probléma létezik. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság teszi a dolgát, látjuk azt, hogy újabb információkat fogunk kapni az elkövetkezendő időszakban, látjuk azt, hogy van kommunikáció a bizottság és az olasz kormány között az újabb információk megszerzése után tudunk visszatérni ehhez a problémához, és addig nyitva marad a petíció. Rendben van így, kollégák? Köszönöm szépen. A 14-es pont Leona Meiss, belgál állampolgár beadványa az antwerpeni légszennyezési problémával kapcsolatban. Üdvözlöm a petíció megíróját, és Leona Meisnek átadom a szót. Excuseer. Meneer de voorzitter, leden van de commissie. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlevők. A petíciómat 2011 novemberében nyújtottam be, ugyanis aggódom az antwerpeni életminőség miatt és a polgárok egészségügyi állapota miatt. Az orvosok újra és újra figyelmeztetnek arra, hogy a gyermekek esetében nagyon gyakran, gyakran légúti fertőzések lépnek fel. Antwerpen nem egy nagyváros, négy nagy körgyűrű veszi körül, nagyon sűrű közúti hálózatunk van, és mindezen felül Gentből, Brüsszelből érkeznek autópályák, Brüsszelből, Mechelenen keresztül, aztán Liesből és más egyéb városokból is itt futnak össze az autópályák. Nap mint nap közlekedési dugók alakulnak ki, és ezek mértéke, súlyosága egyre nő. Időközben egy olyan helyzet alakult ki, hogy éjjel-nappal nagyon nagy a forgalom a városban, és aggasztónak tartom azt, hogy olyan intézkedések születnek Antwerpenben, amelyeknek köszönhetően a közlekedés még intenzívebbé válik. Kiépülőben vannak a kikötők, aminek köszönhetően még erősödik a közúti közlekedés, és emellett a légi közlekedés is serk- tovább serkenti közúti közlekedést a városban. Nyilván ez a gazdaságnak jó, de en, a gazdasági szempontok mellett oda kell figyelni az emberek egészségére és a környezet megóvára, megóvására, és nyilvánvalóan nem a közlekedésben keresendő az egyetlen ok a problémákra, de tény, hogy egyre nő a forgalom a városban. Belgiumot többször is figyelmeztették már emiatt, ugyanis az országban többször is elmulasztották betartani a határértékeket a levegő minőségére vonatkozóan. Antwerpen esetében van egy különlegesség, az Antwerpeni kikötőt az elmúlt 30 év során nagy mértékben képítették, több mint 50%-os növekedés következett be az idén beérkező áruk volumenét illetően. Korábban 80 millió tonnáról beszéltünk, most pedig 120 millió tonnáról beszélünk, ha ez így folytatódik, 2030-ban körülbelül 300 millió tonnányi áru cserél gazdát majd a kikötőben, és ezeket nyilván ez, ezt a rengeteg árut tovább is kell szállítani. A kikötő ugyan, ugyan készített egy a fenntartható közlekedésre, illetve áruszállításra vonatkozó tervet, de várhatóan az abszolút számadatokat nézve, vagy számértékeket nézve mégis növekedés várható. Az egyre növekvő közúti hálózat miatt. Egyébként eltűnőben vannak a zöld területek is, de nem csak a nagyobb, hanem a kisebb zöld területek, illetve zöld felületek is eltűnőben vannak. Egyre több polgári szerveződés foglalkozik ezzel a problémával, van egy Ringland nevezető szerveződés például, de vannak mások is, amelyek mind-mind a zöld felületek védelmében lépnek fel, és ellenállnak a közúti közlekedés elharapózásának. Ha megnézzük Antwerpent, mint várost, akkor láthatjuk, hogy a közlekedés áthat mindent, mindenkit érint, és minden intézményt érint, rengeteg iskola közvetlenül autópályák mellett helyezkedik el, és megállapíthatjuk azt is, hogy a város tervezésben is gondok vannak, mert minden elérhető felületet beépítenek. Az én házam közelében is például rengeteg irodaépületet emelnek. De nem csak negatív dolgokról szeretnék beszélni, hanem szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy van egy projekt, amelynek a célja a levegő minőségének folyamatos ellenőri, ellenőrzése. Itt egyetemek működnek egy itt egymással. Emellett a város megpróbálja a kerékpáros közlekedést is fejleszteni, előmozdítani. Úgy gondolom azonban, hogy az emberek egészsége egy nagyon fontos szempont, még a gazdasági szempontok mellett is figyelembe kell venni mindig az emberek egészségét. Hogyha a közlekedésnek nagyobb teret biztosítunk, akkor ez az alternatívákat ellehetetleníti. Gondolok itt a decentralizációra, decentralizációra és az otthoni munkavégzésre. Szerintem mindenképpen el kell kerülni, hogy Antwerpen egy folyó mellett elhelyezkedő egyetlen nagy autópályává váljon. Fontosabb lenne vagy helyesebb lenne, hogyha ez egy olyan város lenne, ahol az emberek szeretnek lakni, és amely élhető. Fontos, hogy a polgárok véleményét is meghallgassák, mindig a gazdasági szempontok mellett. Tehát jobb döntéshozatalra van szükség, is ellenőrzésre, és a polgárok érdekében. Köszönöm. Marta Munoz Puestát kérem megint a bizottság részéről, parancsoljon. Thank you very much. Mm -hmm. Yes. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság 2015. decemberében választ adott a petíció benyújtójának, és 2014-es adatokra támaszkodik a válaszunk, mert 2015-ös adatok még nem állnak rendelkezésre. De a szabályszégése eljárással kapcsolatosan tudok friss információkkal szolgálni. Belgium nem tett eleget a finom por koncentrációra vonatkozó határértékeknek, és a bizottság először úgy gondolta, hogy az Európai Bírósághoz fordul Belgiummal szemben, de végül ez nem következett be. A bizottság a rendelkezésre álló információk alapján döntött arról, hogy a bírósághoz fordul. Ezek a 2013-as adatok voltak, amelyek alapjául szolgáltak a döntésnek, és ezek azt mutatták, hogy Belgium nem felel meg a e, PM10 határértékeknek. 2014-ben azonban megváltozott a helyzet, ugyanis a levegőminőségre vonatkozó adatok szerint Belgium eleget tett a határértékeknek. Brüsszel, Gent, esetében mérték a határértékeket, illetve a nagyobb városokban. A helyzet tehát időközben megváltozott, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egyelőre felfüggeszti azon döntését, hogy bírósághoz fordul. Ez mit jelent pontosan? A döntés felfüggesztése annyit jelent, hogy az Európai Bizottság újra megvizsgálja a helyzetet, amint a 2015-ös adatok rendelkezésre állnak, 2016. szeptemberében kapjuk majd meg ezeket az adatokat. Ez nem jelenti azt, hogy Belgium megfelel az összes PM10 határértéknek, mert van egy olyan zóna Belgiumban, amely egyelőre nem felel meg a határértékeknek, de ezt a zónát a korábbi eljárás során nem vizsgáltuk. Ugyanis amikor az Európai Bizottság úgy döntött, hogy szabályszegési eljárást indít, akkor ez a zóna 2012-ben még megfelelt a határértékeknek. Tehát volt egy zóna, amely esetében ö, nem állapítottunk meg szabályszegést, és felfüggesztettük a bírósághoz fordulásról szóló döntésünket, amíg meg nem kapjuk a 2015-ös adatokat. 2016. szeptemberével elvárhatók ezek, és majd akkor az Európai Bizottság újra döntést hoz arról, hogy e, e, bírósághoz fordul-e a határértékek átlépése miatt. Köszönöm. Bizottság tagjaként üdvözlöm Bart Stázorat, és megadom neki a szót, parancsoljon Stázor. Dank je voorzitter, collega's, eh, mevrouw Maassen en, en eh, vertegenwoordigers. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves Mász asszony. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, hanem az NV szakbizottságban tevékenykedem, de nyilván ebből adódóan sokat foglalkozom a levegőminőség kérdése, kérdésével, és ráadásul magam is Antwerpeni lakos vagyok. Be kell ismernem, hogy csak most találkoztam Mász asszonynal, Hallottam már nyilván a kezdeményezéséről, a parlamenti eljárásoknak köszönhetően, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy megértéssel vagyok a követelései iránt és az érvelése iránt. A bizottság azt mondja, hogy hát a mérési adatok változtak, a bizottság még haboz, 2016. szeptemberére várja a friss adatokat, és a bizottság elmondta, hogy tovább foglalkozik az ügyjel. Ez nyilvánvalóan így is van. A 2012-ben és 2015-ben kapott válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a bizottság foglalkozik a kérdéssel, ez örvendetes, de a saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy Antwerpenben a levegőminőség nagyon aggasztó az rendkívüli nagy kihatással van a polgárok életére, főként a gyermekek esetében. Mászasszony felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy egész sor iskola közvetlenül autópályák mellett helyezkedik el, Van egy eh, országút egyébként, amely közvetlenül a városon halad keresztül, a város központján halad keresztül, ez nyilván egy hibás tervezésnek köszönhető. köszönhető. Általános iskolák és óvodák is találhatók közvetlenül az autópályák mellett. Egyébként szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy már nem más asszony petíciója ez egyedül, más asszony itt sok antwerpeni lakost képvisel. Egész sor különböző szerveződés jött létre Antwerpenben, civil szinten. Van egy szerveződés például, amely az átemlóz nevet viseli, és közvetlenül a légszennyezés kérdésével foglalkozik, aztán van egy másik grémium, amely a Ringland nevet viseli, és azt szeretné, hogy az Antwerpenen keresztül menő országutat hidalják át azért, hogy valamilyen módon öm, javuljon a levegőminőség a városban. Volt egy népszavazás is egyébként, amelyet végül az aktivisták megnyertek, és ma reggel még láthattuk azt, hogy a helyi hatóságok és a flandriai hatóságok most abban gondolkodnak, hogy talán javulnak a dolgok, jobb a kommunikáció, jobb a párbeszéde, és van itt egy tudományos projekt is, amelyről a petíció benyújtója beszélt. Egy olyan projektről van szó, amelynek keretén belül 2000 polgár a nitrogén oxid szintet megméri a saját hálószobájában, illetve annak a szintjén. Város szerte mérik tehát ezeket az értékeket, és ez fontos abból a szempontból is, hogy felhívják a polgárok figyelmét általában a probléma súlyosságára. A bizottságtól hallhatunk most egyet smást Szerintem mindenképpen nyitva kell tartani ezt a petíciót, nagyon hasznos lenne azt tovább napi renden tartani. Ezzel támogatva Mász asszony kezdeményezését, azt kérném elnök úr, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy közvetlenül Mász asszony szerepvállalása révén nyomon követhessük az antwerpeni eseményeket. Szerintem fontos az együttműködés ebben a kérdésben, és gondoskodnunk kell arról, hogy az antwerpeni polgárok és turisták egészségét is megvédjük. Köszönöm. Kérdezem a kollégákat, óhajt-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, más asszony parancsoljon. Nos, még továbbra sem tudok megszabadulni attól a benyomástól, hogy, és az, azt gondolom, hogy olyan eh, iránymutatásokra, irányelvekre van szükség, eh, amelyek eh, egyértelműen meghatározzák a, az elérendő célokat. Antwerpenben azonban ez nem történik meg, nem tartják be az irányelven foglaltakat. Azt gondolom, hogy a specifikus problémával foglalkozni kell. A polgárok, akik ezzel foglalkoznak, azokat jobban meg kell hallgatni. A polgárok petíciókat írnak, nagyon sok polgár vesz részt ezekben a tömörülésekben, sokan sok embernek van súlyos aggodalma azzal kapcsolatban, hogy akár 11%-kal is növekedhet a forgalom. Hogyha valaki Antwerpenbe megy, akkor két sávnyi teherautó között kell elhaladnia. Én azt kérem, hogy a petíciónkkal foglalkozzanak, tartsák ezt eh, nyitva, és hogyha jól értelmeztem a többi petíció benyújtót, eh, az a benyomásom, hogy egy olyan problémáról van szó, ami Európa szerte súlyos probléma, és valóban végig kell gondolni, hogy mit lehet tenni ez ügyben. Köszönöm szépen. Igaza van, látjuk a petíciók számából, hogy ez egy nagyon komoly probléma Európában. Én azt hiszem, hogy az önök javaslatát el tudjuk fogadni, nyitva marad a petíció. Megvárjuk szeptemberben a, az új adatokat, a válaszokat. A bizottság kommunikációt folytat a belga kormányjal, utána pedig visszatérünk egy következő tárgyaláson a témára. Köszönöm szépen. Peter, parancsolj. Ja, der Vorsitzende hat es igen, igen, igaza van az elnök úrnak. A bizottság azt mondta, hogy szeptemberben jön majd meg a válasz, és mi magunk a, a petíciós bizottságban fel kell jegyeznünk magunknak, hogy szeptemberben dolgunk van ezzel a petícióval, eh, tehát eh, ősszel napirendre kell helyezni a eh, pontot. Ezt akartam én is mondani, de hát megelőzött az elnök úr teljesen helyesen. Köszönöm szépen. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy az utolsó programponthoz érkeztünk. 13 petíciót fogunk egy csomagban tárgyalni. A petíciók Larnak a ipari kikötőjével kapcsolatos problémáról szólnak. A, petícion, a petíció megíróit közösen Mária Teodorú asszony képviseli itt a bizottság ülésén. Üdvözlöm Teodorú asszonyt, és megadom neki a szót. Ναι, γεια σας. Έντιμε κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A lárnakai polgárok eh, képviseletében jöttem eh, ide el, hogy bemutassam ezt a petíciót, ezt a lárnakában építendő kikötővel kapcsolatos petíciót. Sajnos eh, arra került sor, hogy a foszilis üzemanyagok elégetésével kapcsolatos tevékenységekre kerül sor a kikötőben számos polgárt érint ez, mert a, ez a városban van, csak 800 méterre a híres Finikódeszi strandtól. Ezt a strandot sok turista is felkeresi és a gyerekek is szívesen fürdenek itt. A második legnagyobb kikötő ez Cipruson, és a kereskedelem és a, keres, és a turizmus is használja. 2014. júniusában nem hivatalos források tájékoztattak bennünket arról, hogy, hogy két egység épül itt majd fel, ezek például a folyékony iszap előállításával foglalkoznak, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy itt ráadásul vögyi eh, tárolók is vannak. Ez lakott terület, és itt különböző vállalkozások, Halliburton Mediterranean, eh, illetve Metszett eh, Cyprus Limited eh, eh, működnek ezen a területen, ezen az ipari területen, amely csak 800 méterre található a legközelebbi lakóházaktól, de közben ez egy nehéz ipari tevékenység. A különböző kikötői, ezek a kikötői elemek, berendezések rendkívül zavaró a 2010-18-as, 2008-13-as irányelvet ezek megsértik. A következőkre szeretnék utalni. Nem kaptunk megfelelő tájékoztatást mi, a polgárok. Hivatalosan soha nem tájékoztattak bennünket arról, hogy milyen milyen vegyi anyagokat tárolnak ezekben a tárolókban, és azt sem tudjuk, hogy hogyan kezelik ezeket, ez, erről sem tájékoztattak bennünket, hogy milyen intézkedéseket hoztak ezek kiszivárgása ellen. Nem tájékoztattak bennünket soha arról sem, hogy baleset esetén mi a feladatunk, nincs szükség helyzetre vonatkozó terv sem, amelyet pedig az irányelv előírna. Nem voltak információk arra vonatkozóan sem, hogy a kormány a az irányelv 9-es cikkét végrehajtotta-e, a 82-es irányelvről beszélek, emellett a 2001 per 42-es irányelvet is megsértették, amely a környezetvédelmi hatásokról szól, és ez, amely azt írja elő, hogy az egészségre gyakorolt hatását ezeknek a projekteknek meg kell vizsgálni. A lárnakai kikötővel kapcsolatban el kell mondanom, hogy hogy egy logisztikai bázisról van szó, amelyet létre, akar, létre akarnak hozni, holott az eredeti tervben nem ezzel szerepelt, és olyan területekről van itt szó, amelyeket a vállalkozások, cégek használnak, és foszilis üzemanyagokat égetnek itt, azonban az telephelyük kifejezetten messze van a, a kikötőtől, tehát a hulladékot szállítani kell, és utakat kell építeni az anyagok szállítására. Nagy veszélyek merülnek fel a gyermekek, a polgárokra nézve, akár baleseti veszélyek, akár a szennyezés veszélye. Köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem, hogy ami ezt a rendkívül fontos témát illeti, amely több ezer polgárt közvetlenül érint, önök remélhetőleg segítenek nekünk abban, hogy mindenkinek az egészségét meg tudjuk védeni, és az Európai Bizottságot és a Szakbizottságot arra kérem, hogy akár látogassanak el eh, Lannak. Most pedig eh, Kriza Balcakit kérem a bizottság részéről, parancsoljon. Um, thank you. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy alkalmunk nyílik el mondani a véleményünket a szakbizottság előtt, illetve a petíció benyújtói előtt. Először azt szeretném elmondani, hogy panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz is erről a témáról. Tehát nagyon sok információ jutott a birtokunkba. A bizottság több petícióra választ adott már a mai petíciók közül is, mégpedig 2015 novemberében. Valójában azóta sok minden nem változott. Az EU környezetvédelmi jogszabályokról szeretnék most beszélni, ugye ezt erre utalta a petíció benyújtója is. Először is nézzük az Orhuszi megállapodást. Ennek a feltétel rendszere, illetve a követelményei minden egyes környezetvédelmi témájú irányelvben szerepelnek, tehát a szóban forgó irányelvben is. Ami pedig az úgynevezett szervezó irányelvet illeti, tehát a 96 82-es irányelvet és a 2012 per 18-as irányelvet. Nos, a második jelen esetben nem alkalmazható, hiszen csak 2015. június 1-től hatályos, az ügyünk pedig 2014-es, aztán a 96-82-es irányelv vel kapcsolatban pedig a hozzánk eljutott információ alapján nem egyértelmű, hogy az irányelv hatája alá esnek ezek az építmények. Egyetlen dolog van, amiről beszélhetünk, ez pedig a földterület felhasználása és ennek a e, tervezése. Ez kapcsolódik a szervezőhoz. Nos, az általunk ismert információ alapján nem tudunk arra a következtetésre jutni, hogy a ciprusi hatóságok helytelenül jártak volna el, vagy helytelenül mérték volna fel a különböző építmények távolságát. Aztán a 2001 100 per 141-es irányelvet illeti, illeti. Nos, ez az irányelv arra vonatkozik, hogy milyen, milyen programokat és terveket hozunk létre, tehát projektekre nem vonatkozik. Jelen esetben a környezetvédelmi értékelésre kell koncentrálni, tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamokra a tagállamoknak nem kell környezetvédelmi hatástanulmányt végezni, csupán egy elsődleges screeninget kell véghez vinniük, és, az, és a hozzánk eljutott információ alapján, tehát a rendelkezésre álló információ alapján ez megtörtént. Tehát a tagállamnak csupán tájékoztatni kell a nyilvánosságot, a lakosokat, nem kell konzultációt kérni. 2014. júniusában egyébként volt egy nyilvános ülés. ezt követően két parlamenti szakbizottsági ülésre került sor, amely nyilvános volt. Tehát jelen esetben a bizottság nem tud arra a következtetése jutni, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályait megsértették volna, legalábbis a rendelkezésünkre álló információ alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kollégák, megvitatjuk a témát. a kiszúr két szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom, teljesen világos hogy összekapcsolódik az, amit a petíciót benyújtója, benyújtott, és amit az Európai Bizottság képviselője elmondott. Az a helyzet, hogy a szükséges intézkedéseket nem vezették be, ez így van, ez az én véleményem, és a környezetvédelmi hatástanulmányról, vagy a környezetvédelmi hatásvizsgálatról sem kaptunk tájékoztatást. Világos, és szigorú utasításokat kell megfogalmazni a ciprusi kormányjal szemben, ami az intézkedések végrehajtását illeti, amelyeket aztán egyértelműen követni kell a polgárok érdekében. Parancsoljon! Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι τα θέματα περιβάλλοντος Köszönöm. Nos, környezetvédelmi kérdésekről beszélünk, és erről a konkrét kérdésről, igen. De általános környezetvédelmi megfontolásokat is figyelembe kell venni. Az európai lakosok képviselőinek kell, ezt a dolgo, kell erre a dologra felhívni a figyelmet. Az európai polgárok egészségéről van szó egyrészt, másrészt viszont ne felejtjük el azt sem, hogy mi úgy vélekedünk, úgy kell, hogy vélekedjünk a környezetről, hogy azt a lehető legkomolyabban vegyük, hiszen a környezetvédelmi problémák a legsúlyosabbak, ezekkel kell leginkább foglalkozni az elkövetkezendő években. De az is nagyon fontos, hogy a teljes kontextust figyelembe vegyük, irányelvekre ugyan szükség van, de nem csak egy irányelv szabályai jelentik a világot, hogyha csak erre fókuszálunk, az azt jelenti, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Akkor nem vagyunk azzal tisztában, hogy mi az, hogy környezet. Azért mondom ezt, mert nap mint nap beszélek olyanokkal, akik a környezettel foglalkoznak. A bizottság képviselője elmondta azt, hogy van egy olyan irányelv, amely a petíció benyújtása után lépett hatályba, legalábbis én így értettem talán még egyszer meg kéne ezt kérdezni. Ilyen állítások szerintem nagyon problémásak. Az is elhangzott, hogy a környezetvédelmi szabályokat megsérték a bizottság. Képviselője pedig azt mondta, hogy a rendelkezésre álló információ alapján ez és az van. De honnan érkezett hozzájuk ez az információ? A ciprusi kormánytól? Volt egyáltalán hatástanulmány? Ezekre gondoltak? ezeket is figyelembe vették? Az, hogy mérgező anyagokkal foglalkozó üzem jöjjön létre lakóházak mellett egy olyan városban, ami már eleve rendkívül szennyezett, vagy a raktározott üzemanyag miatt, vagy azért, mert közel van a reptérhez. Szerintem ez őrültség ezek a e- ezek az építmények a tengerparton lennének egy alapvetően turista célponton. A larnakai lakosok többször is panaszolták, hogy nem volt megfelelő konzultáció, nem kapták meg a szükséges tájékoztatást, és a larnakai önkormányzat képviselői is tiltakoztak, amikor a kormány meghozta ezt a döntését. Az önkormányzati képviselők a város lakóit képviselik. Én úgy gondolom, hogy a petíciós szakbizottság feladata az lenne, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, sőt, ennél még talán többre is szükség van, és kérjünk plusz információt, plusz magyarázatot, hogy megfelelő környezetvédelmi hatástanulmányt végrehajtottak-e. Ez nagyon fontos lenne a lakosok számára. A lakosoknak tudniuk kell, hogy mi a tartalma ezeknek a tanulmányoknak. Tehát tartsuk nyitva a petíciókat, és ugye a petíció benyújtója azt kérte, hogy látogassunk el a területre. Szerintem ez egy nagyon jó elképzelés. Tehát egy tanulmányútra lenne szükség, akkor sok minden kiderülne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ezek nagyon fontos petíciók. Nos, van van itt, itt egy petíció, a petíció, csak az egyik petíció benyújtója jött el, de az összes petíció tartalmáról beszámolt, mégpedig nagyon részletesen. Cipruson a kőolaj és a földgáz, földgáz kinyerése gondot jelent, hogyha Ciprus fontos szénhidrogén központ szeretne lenni, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy átfogó terve. Természetesen föltállást kell végezni, hogyha kőolajat és földgázat akarnak kitermelni, de ezt csak úgy lehet megtenni, hogy a környezetet nem sodorják veszélybe, és a turizmust, vagy a halászatot és tiszteletben tartják. Tehát egy átfogó terve van szükség, ennek pedig még a szikráját sem láttuk. Ezek a kis tervecskék valahonnan, valahogyan valahonnan kipattantak. Gyakorlatilag a városban történik a feltárás. Ezt a kikötőt, ezt lehet használni például az utasforgalom céljából is, de a jelenlegi földgázzal és kőolajjal kapcsolatos tevékenységeket ott folytatják. Ez egy nagyon súlyos dolog. Nem csak az érdekes, hogy eddig mi történt, hanem arra is oda kell figyelni, hogy a jövőben mi fog történni. Ha jól értettem az Európai Bizottság képviselőjének szavait, akkor a szevézó irányelvet igenis megsértették. Én legalább így értettem, amit elmondott. Hogyha a szevézó irányelvet megsértették, akkor kérem, mondja el, hogy hogyan lépnek fel. Elnézést, ha ezt mondtam, talán fél, vagy ezt, elnézést, de én így értettem, lehet, hogy félreértettem. Nem ezt mondta az Európai Bizottság képviselője? Azt mondta, hogy voltak olyan irányelvek, amelyek a petíció benyújtása, benyújtása után jöttek létre, azután léptek hatályba. De hogyha valami ellentmond az irányelvnek, akkor az ellentmond. Ezt eh, figyeljük, erre legyünk figyelemmel. alapvetően itt mérgező anyagokról van szó, én remélem nem lesz súlyos gond ebből a jövőben, de közegészségügyi kérdések igenis fölmerülnek és nagyon komolyan kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. A kollégám említettem, és én is egyetértek ezzel, hogy tartsuk nyitva a petíciókat, és küldjünk egy levelet a Larnakai önkormányzatnak, mert egyébként az önkormányzat képviselőit még nem hallgattuk meg, azt, szeret, azt is szeretnénk tudni, hogy ők hogyan viszonyulnának ehhez, és az is evidens, hogy a ciprusi hatóságoknak is kell egy levelet küldeni, ahol is elemezzük azt, hogy milyen problémáink van, vannak ezzel a kérdéssel, mi miatt aggódunk, illetve hogy a jövőbeli megoldásra lennének, lennénk kíváncsiak. Ciprus a földgáz és kőolaj tartalékát kívánja föltárni, és szerintem a stratégiájuk nem egy felelős és átfogó stratégia. Van két olyan platform is, ami 8 kilométerre van csupán Larnakától. Ezek tengeri platformok. És ahhoz, hogy segítsük ebben a ahhoz, hogy segítsék ezt a tevékenységét, a tevékenységet, a kitermelő feltáró tevékenységet, ezért gyakorlatilag túlszul ejtették a larnakai kikötőt. Mi lesz akkor a többi? Mi lesz akkor a sziget többi részével? Nos, jó lenne, hogy egy kicsit a jövőre is gondolnának a hatóságok, ezért kell őket megkérdezni, hogy mi a stratégiájuk. Nem szeretném, hogyha két év múlva újból elővennénk ezt a témát, és újból napirendre kerülne ez remélem, hogy nem lesz semmiféle baleset ezzel kapcsolatban. Tehát írjunk egy levelet a Larnak egy önkormányzatnak, írjunk egy levelet a kormánynak, és támogatjuk, hogy menjünk el egy tanulmányútra. Keressük fel a helyszínt. Szerintem ez kiváló módja annak, hogy megismerkedjünk jobban a problémával. Egyébként délelőtt elnök ura környe- a koordinátorokkal megbeszéltük azt, tehát beszéltünk erről a kérdésről, tehát a tanulmányokra van lehetőség. Asszony, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik eh, azt kérték, hogy maradjon nyitva ez a petíció. A téma ugyanis nagyon fontos. Ez a sokadik ilyen építmény, sokadik ipari létesítmény, amely arra szolgál, hogy szénhidrogént keressenek. Sokat beszélünk a híres nevezetes energetikai átállásról. Ez azt jelenti, hogy minden erőnket annak kéne szentelni, hogy meg tudjuk változtatni az energetikát Európában. Ezek nagyon szép álmok, szép elképzelések, de a valóság megint teljesen más. Tehát konkrét lépésekre van szükség, hátat kell fordítani a foszilis energiahordozóknak, és prioritás kéne, hogy legyen, hogy a megújuló energiaforrások felé forduljunk természetesen mindenhez kapcsolódnak különböző szociális és foglalkoztatási kérdések is. Nagyon fontos az is, hogy a, hogy a közösségi jogszabályokat megfelelően alkalmazzák. Ez nem mindig egyszerű, sőt, sokszor hiányosságok is vannak. Vannak olyan létesítmények, amelyek valahogyan nagy nehezen a szervező hatájában tartoznak. Nos, én arról szeretnék beszélni, amit jobban ismerek, Lombardia régiójáról. Ott nagyon-nagyon sok földgáztároló üzem van, amely, amelyek tehát nagyon sok olyan földgáztározó üzem van, vagy tároló üzem van, amelyeket vagy most építenek, vagy bővítenek, a szevézó hatája alá esik, de egy alapkövetelményt nem teljesítenek, mert hogy nem kérdezik meg a környező lakosság véleményét, nincs konzultáció. A lakosság véleményét viszont mi, mint petíciós bizottság jól ismerjük. A lakosság számára az egy komoly veszély, és ezek nem lényegtelen veszélyek, hiszen van például, például szeizmikus veszély, és nem csak az átételes nem csak az átételes szezmikus tevékenységre kell gondolni, hanem a terület sajátossága is. Mondom, tehát hátat kéne fordítani a szénhidrogén alapú üzemanyagoknak, és megülő energiaforrásokra kéne koncentrálni. Írunk egy levelet a helyi önkormányzatnak, ezzel is tájékoztatjuk őket arról, hogy a petíció mi a tartalma, és miért is ne látogathatnánk el egy delegáció keretében az érintett helyre. Köszönöm szépen, Valina asszony, parancsoljon. <clears throat> Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Köszönöm ezt a bemutatót, azt hiszem, hogy elég egyértelmű volt meghallgattam a bizottságot, most akkor már nem is tudom, hogy a szervezó hatályos, nem hatályos, illetve hogy erre vonatkozik vagy nem. Azt tudom, hogy a vegyi anyagokkal vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzése a cél, és egy kikötő, azt hiszem, hogy miért? Egy kikötő az ide tartozik, főleg, hogyha 50 méterre van a lakóterülettől. Tehát nem csak a környezetre kell odafigyelni, hanem az emberi életekre is, sőt, ez az egyes számú prioritás. Az az igazi kérdés, hogy van veszély, vagy nincs veszély. Kialakulhat-e súlyos baleset, avagy nem. Először is ezt kell eldönteni, ezen kell elgondolkodni. Nem a bürokrácia, nem az adminisztráció, nem a mentegetőzés a lényeg. Az Árhuszi megegyez, vagy egyezménnyel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy elvileg a üzem környékén lakókat egyáltalán nem tájékoztatták. A petíció benyújtói elmondták azt, hogy a bizottság egyetlen egy alkalommal sem vette fel velük a kapcsolatot. Tehát úgy tűnik, hogy kizárólag a kormányjal kommunikál a bizottság, szerintem. A minimális elvárás az az, hogy ne csak az egyik félel egyeztessen és kommunikáljon a bizottság, hanem mind a két félel. Ez a minimum, így nem lehet eljárni, hogy ezt a bizottság tette. Természetesen a ciprusi hatóságoknak kell írni egy levelet, maradjon nyitva a petíció, és úgy látom, hogy sokkal emberibbek lennénk, hogyha nem csak a üzleti vagy gazdasági érdekeket néznénk, mert a prioritás a prioritás emberi életekről van szó. Köszönöm szépen, Jár úr. Also vorab, ich äh, möchte auch, dass die Petition... Nos, a petíciót először is tartsuk nyitva. Már a délutáni ülés elején is mondtam, hogy valószínűleg nem lesz olyan nagy projekt, amelyben eltérnének a vélemények. A másik kérdés, hogy gazdaságilag ez a projekt megéri vagy nem, ez nem a mi döntésünk. A, itt tehát a környezetvédelmet és az emberek egészségét kell első helyen kezelni. Az Európai Bizottság végül is jól összefoglalta a helyzetet, de ami nekem hiányzik, az a párbeszéd a helyszínen. Általában a demokratikus közösségek az átláthatósággal reagálnak, hogyha valami probléma merül fel. Annak idején, amikor a Putin a téli játékokat szervezte, és nem volt átláthatóság, erre emlékezhetünk. Mi az átláthatóságra helyezzük a hangsúlyt, és ezért én is nyitva hagynám a, a e, petíciót. És az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem szükséges a e, környezetvédelmi e, hatástanulmány, aztán a screening kérdése is felmerült. Én azt gondolom, hogy én egy barátságos, de határozott eh, kéréssel fordulnék a tagállamhoz, hogy eh, folytassanak a helyszínen párbeszédet, és nyújtsák be azokat az adatokat, számokat, amik rendelkezésükre állnak, hogy eh, itt mi európai szinten ezt elemezni tudjuk. A kollégáimat kiegészítve ezt javaslom. Tartsuk nyitva tehát, kérjük meg arra a helyszínen élőket, hogy párbeszédet folytassanak. Köszönöm. Szépen, Szakorafa asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagy figyelemmel olvastam át mind a tíz petíciót, és egy dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon komoly és abszolút konkrét vádak vannak ezekben a petíciókban. A larnakai kikötőben nehéz ipari tevékenység folyik, kőolaj, földgáz, kinyerés. A polgárok tehát teljesen jogosan aggódnak az egészségükért, a biztonságukért, és egy egész terület tönkretétele merül itt fel. Itt, ami a különböző energiahordozókat eh, illeti, a platformokat illeti, a, eh, a talaj, a tenger, az eh, a levegő szennyezését illeti, esetleges kiszivárgást illeti. Ezek olyan dolgok, amelyeket említenek az egyes petíciókban. Ami a bíróság ítéleteit illeti, ezt is figyelni kell. Utalnak a városi hatóságokra, és a városi hatások, hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a köz érdekét, mielőtt döntést hoznak. És aztán be kell mutatniuk, hogy hogyan jutottak erre a döntésre. Ez is teljesen világos, hogy a polgárok meghallgatása, meghallgatására nem került sor. Az bizottság válaszában az hangzott el, hogy volt a polgárokkal való egyeztetés, de a polgárok maguk mondják, hogy nem volt ilyen. Úgyhogy az én véleményem szerint az a helyzet, hogy a bizottságunknak minden lehetőséget ki kell használnia, legpontosabban meg kell vizsgálnia, hogy az irányelveket betartották vagy nem. Ezért a következőt javaslom, a petíciót nyitva kell hagyni, és a kö, az illetékes hatóságokkal fel kell vennünk a kapcsolatot, és megkérdezni, hogy mikor volt a dialógus, a, pár, a párbeszéd a polgárokkal, és aztán környezetvédelmi, meg kell nézni, hogy milyen környezetvédelmi vizsgálatokat folytattak le, e, e, amelyek a, a polgárok aggodalmaira választanak. Végül pedig azt mondanám, és azt kérem, hogy a petíciót benyújtók folyamatosan tájékoztassanak a dolgokról, hogy itt a tájékoztatást kapjunk, és végül pedig teljes mértékben egyetértek azzal, hogy létrehozunk egy csoportot, egy, egy küldöttséget, hogy megvizsgáljuk a helyszínen a helyzetet. Teodoro asszony, öné a szó, röviden, ha szabad kérnem. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Egy rövid utolsó megjegyzés, ha megengedik. Nem volt nyilvános párbeszéd, egyeztetés. A konzultáció azt jelenti, hogy a véleményeket kicserélik egymás közt. Tulajdonképpen arra került sor, hogy bemutatták a helyzetet. Tehát ez nem konzultáció. Nem eh, tudtunk ezen részt venni, nem tudtuk a véleményünket elmondani adatokat vágtak a fejünkhöz, és ennyi volt az egész. A polgárok, a larnakai polgárok egyáltalán nem mondhatták el a véleményüket. Köszönöm szépen, hölgyek urak, akkor a következő dologban egyeztünk meg, úgy néz ki, a petíció nyitva marad. Írunk három levelet, a bizottság Ó, hát megszólni? Do you, do you need something? No? Please. Thank you. Köszönöm szépen. Csak azért szerettem volna hozzászólni, hogy néhány dolgot tisztázzak, és megmagyarázzak néhány dolgot, hogyha nem voltam világos. Először is hogy melyik irányelv ö, ö, ö, hatályos itt. Nos, mind a két irányelv ugyanolyan szintű védelmet biztosít. Ez nem változtat semmit, ez csak egy eljárási kérdés. Nem jelenti azonban azt, hogy a régi irányelv nem biztosítana olyan intézkedéseket, amelyek a e, földhasználat e, tervezésével kapcsolatosak. A e, megfogalmazás is hasonló, és ugyanez a szintű a védelem. Ami a közkonzultációt illeti, én azt mondtam, hogy volt egy tájékoztató ülés, és azt szeretném, hangsúlyozni, hogy az elemzéseink szerint a környezetvédelmi hatás tanulmányi irányelv érvényes ez, és ez, mivel ezek a projektek az, az irányelv kettes jegyzőkönyvé alá tartoznak, nincsen itt elvárás közkonzultációra, a hatóságoknak egyszerűen csak tájékoztatniuk kell a közvéleményt a döntésükről. Úgyhogy a mi eh, értelmezésünk szerint ez betöltötte a tájékoztatás szerepét, ez a, az információs ülés. Még egy dolog, felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság kapott-e inform- mikor kapta meg ezeket az információkat. Nos, a benyújtott, az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszokból tudjuk ezeket az információkat. A polgárok, akik panaszokat nyújtottak be, a petíciót benyújtókkal benyújtóknak megfelelnek, tehát tulajdonképpen a petíciót benyújtóktól kaptunk információt, ők nyújtották be ezeket az információkat, és ezek között található a e, Nemzeti Ombudsman e, helyzetelemzése, tagállami ombudsman helyzetelemzése. Még egyszer megemlíteném, hogy ez az információ, amit kaptunk, ez nem mutatja azt, hogy a környezetvédelmi jogot megsértették volna. Az egyik tisztelt képviselő említette, hogy a bizottság azt mondta, hogy e, a jog megsértésére került sor. Én ezt nem mondtam, nem mondtam ezt, talán részlet, jobban részletekbe kellene menni a szevezó irányelvel kapcsolatban. Ami a helyzet, az a következő. Ezek a berendezések, létesítmények, ezek nem tartoznak a szevezó irányelv alá, a méretük mm, miatt, legalábbis a mi információink szerint. Az egyetlen dolog, amit meg kellett vizsgálnunk, az az volt, hogy van-e azzal kapcsolatos megfontolás, hogy ami a régi, a közelben létező létesítményeket illeti, hogy ezekkel mi a helyzet, és a nemzeti hatóságoknak kell biztosítaniuk azt, hogy betartsák az elvárt távolságot a létesítmények között, és nem kaptunk információ, olyan információt, ami ennek az ami alapján ennek az ellentétét vonhatnánk le, hogy tehát a nemzeti hatóságok ne vették volna korrekt módon figyelembe azokat a kérdéseket, amelyek felmerültek. Remélem, hogy ez világos, és hogyha van egyéb téma, egyéb témában szeretnének tisztázni szempontokat, akkor szívesen kitérek ezekre. Nekünk nagy köszönöm szépen mindannyiunk számára világos, hogy ma nem tudjuk ezt a témát lezárni, tehát ugye abban megegyeztünk, hogy nyitva marad a petíció. Úgy néz ki, hogy abban is egyetértünk, hogy három levelet írunk. Kérünk a bizottságtól egy írásos véleményt, hogy pontosan akkor mi a bizottság álláspontja. Úgy hiszem, hogy ez egy korrekt. A másik dolog, levelet írunk az illetékes ciprusi minisztériumnak, ugye ez a mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium, és tájékoztatást kérünk és a harmadik pedig megszólítjuk a polgármesterét, a városát is, és tőlük is információt kérünk. És akkor visszatérünk a problémához. Regisztrálom a tanulmányúttal kapcsolatos felvetést, ezt majd megbeszéljük a koordinátor ülésén elkövetkezendő időszakban, erről én nem tudok most dönteni, illetőleg erről az elnök asszonyt is tájékoztatni kell. Ladies and gentlemen, dear friends, it seems that's all for today. Thank you very much for your... Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm mindenkinek, a tolmácsoknak is a munkáját, és mindenkinek kellemes estét kívánok. És ezzel lezárom az ülést.